Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Majdnem 15 perc késésben vagyunk. Mielőtt a napirendre rátérnénk, hadd jelentsem be, hogy velünk van a dél-afrikai parlament monitoring bizottságának delegációja. Hadd üdvözöljem őket ezen a szakbizottsági ülésen barátsággal. a parlamentünket látogatják ezen a héten meg, Schulz elnökkel, különböző bizottságokkal és delegációkkal találkoznak, ebédidőben külön is fogunk tudni velük eszmecserét folytatni, az INTA szakbizottság nevében szeretném önöket üdvözölni, és nagyon kellemes brüsszeli tartózkodást kívánni önöknek. A következő napirendi pont a 26-os, ez a 2013-as költségvetés, mandátum a trilógusra, és mint megszokhattuk, Péter Stasny az előadónk az LPP e részéről, az illetékes parlamenti szakbizottság, a költségvetési szakbizottság természetesen. Péter Stasznának át is adom a szót, hogy ismertesse elképzeléseit. Egy jelentés tervezett megbeszélése következik, tehát amit önök megkaptak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Hadd tegyek mindenek előtt néhány észrevételt a költségvetési eljárással kapcsolatban, mielőtt a véleményemet elmondanám mivel eh, én voltam az INTA szakbizottság eh, költségvetési előadója eh, a múlt évben is, nagyon fontosnak tartom, hogy az INTA innovatív elképzelésekkel álljon elő a költségvetéssel kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt ezt láthattuk, amikor a KKV EU központjára vonatkozó javaslatunk átment, illetve koordinációs platform jött létre az EU vállalkozások koordinálására. A 2012-es költségvetésbe ez bekerült. Ilyen eredményeink alapján arra ösztönözném a szakbizottságot, hogy nagyon korán kezdjük el a munkát. A, trilógus mandátum véleménnyel jelezhetjük a prioritásainkat, ajánlásainkat a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a nemzetközi kereskedelem és befektetések terén. Most kezdődik az éves költségvetési eljárása az Európai Uniónak. Tegnap a bizottság a bizottság bemutatta a javaslatát, amit most az elkövetkező napokban fogunk megbeszélni ebben a véleményben is kifejezésre juttatjuk az elképzeléseinket, illetve a nyáron a költségvetéshez is készítünk majd egy véleményt. Igazából nem is én akarom ismertetni a véleménytervezetemet most, hanem szeretném meghallgatni önöket a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos javaslataikról. Május 9-én a 2013-as költségvetés előadója Lávia úr kezdeményezésére lesz egy megbeszélés, egy ülés a költségvetésről. Nagyon örülnék, hogyha módosítókban is kifejezése jutatnák az INTA prioritásait ami a saját véleménytervezetemet illeti Megpróbáltam ennek a szakbizottságnak az elvárásait a múlt évben különböző jelentésekben megjeleníteni. Nagyon fontos a kereskedelmi politika felülvizsgálata, fontos a KKV-k nemzetközi válásának elősegítése, és nagyon fontos a stratégiai párbeszéd, partnerség folytatása. És mint ugye említettem, a 2013-as kereskedelmi politikai felülvizsgálat azzal zárnám, hogy nagyon várom az elnékelő adók és itt a tagok véleményét az én tervezetemmel, vagy a 2013-as költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Bent Lange, szocialisták. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadónak köszönetet szeretnék mondani a tervezetének bemutatásáért és azon felszólításért, hogy mutassuk be további elképzeléseinket. Úgy gondolom, hogy a jól bevált módon készítette el a tervezetét, éppen ezért olyan sok kiegészíteni valóval nem is élnék. Úgy gondolom, hogy lényegében arról kell majd vitatkoznunk, hogy azt, amit elértünk, azt meg is tartsuk. A bizottság azt említette, azt mondta tegnap, hogy ugye beterjesztette a költségvetés tervezetét, 6,8%-os költségvetési főösszeg növekedést irányzott elő ebben, ami arra vezethető vissza, hogy például a strukturális politika területén nagyon sok kötelezettség vállalás válik kifizetés szempontjából releváns, tehát válik kifizetendővé, folyosítandóvé, folyosítandóvá. Ha, ha megnézzük, hogy mennyi helyen kell takarékoskodni, akkor azt kell mondjuk, hogy nagyon nehéz lesz ezt a álláspontot a nyilvánosság felé megfelelően közvetíteni. Ugye még akkor is, hogyha olyan tételekről van szó, amelyekkel kapcsolatban korábban kötelezettségvállalásról volt szó, és strukturális támogatásokról van szó. Tehát új projekteket valószínűleg nem fogunk tudni belevenni a költségvetésbe, hanem amit eddig elértünk, azt kell majd megvédenünk. Éppen ezért az előadó álláspontjával, javaslataival, különösen ami a próba projektünket illeti, tehát a KKV-kat illeti projektet. Ezt, ezt kell meghosszabbítanunk, és ami az utolsó pöntet illeti, hogy a kereskedelmi politikával kapcsolatos kommunikációról el kell gondolkoznunk, és a fair kereskedelmi politikának az Európai Unión belüli többletértékét garantálnunk kell, ezt, ezt is megfelelően erősebben kell kommunikálnunk a felkereskedelmi gyakorlatnak és más stratégiáknak a támogatását még egyszer hangsúlyoznám, hiszen ezek mindenki számára többet értéket hoznak. Ez az, amit átláthatóvá kell tenni, tenni mindenki számára. Egyébként úgy gondolom, hogy az előadó javaslataival együtt tudunk élni. Köszönöm. Thank you anybody from the... Köszönöm. Bárki az Európai Bizottság részéről ezzel a ponttal kapcsolatban? Igen, nem? Igen, tessék, öné a szó. Kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért a nevét is mondja be. Köszönöm szépen, Ivan Bogó, Kereskedelmi Főigazgatóság. Azt hiszem, hogy az előadó jól rámutatott, hogy milyen nehézséggel állunk szemben a 2013-as költségvetés elkészítésekor. Tegnap ö, ismertette a bizottság a 2013-as javaslatát, és amikor ö, elemzik, akkor látni fogják, hogy a 2013-as költségvetés különleges költségvetés. Egyrészt azért, mert nehéz gazdasági körülmények között nyújtják be egyfelől, másfelől a 2013-as költségvetés a több éves pénzügyi tervezés utolsó költségvetése. Ez azt jelenti, hogy a korábbi években tett ígéreteknek is eleget kell tenni. Hogyha elolvassák a költségvetés tervezetet, akkor látni fogják, hogy az Európai Bizottság véleménye szerint egy nagyon kiegyensúlyozott javaslatot tett abból a szempontból, hogy figyelembe veszi a megszorítások időszakát, amiben élünk, másfelől prioritásokra, prioritást képező területekre összpontosít, kereskedelemben 2020-as stratégiának megfelelően. Ezzel kapcsolatban de szeretném jelezni, hogy 62,5 milliárd eurót szánnak a Job Crop Európára a 2013-as költségvetésben. Van-e bárkinek észrevétele akkor zárja le az előadó, legyen kedves. Köszönöm szépen eh, elnök úr, és köszönöm a bizottság észrevételeit is. Tegnap meghallgattam Lewandowski eh, biztost. Nyilván vannak még nézeteltérések, de eh, úgy az a helyzet, hogy a költségvetés vásárlóerőn csökkenni fog, kutatás, versenyképesség, oktatás, innováció, e, ezek azok a területek, ahol e, kétszámjegyű a növekedés, ez fontos, e, hiszen a jövőbeli munkahelyteremtésről van itt szó. Gondolom, hogy nem lesz könnyű. A bizottság említette, hogy a több éves tervezésnek ez az utolsó éve, a múltban tett kötelezettségvállalások következményei is most csapódnak le. Ezt kell megpróbálni ügyesen kezelni fokozatosan átalakulnak, beindulnak a dolgok, bizonyos projektek ről ez elmondható, EU cégek, KKV-k, észak-afrikai jelenlétének támogatása, befektetés, ugyanakkor béke és stabilitás itt a cél, és akár csak a múltban bízunk benne, hogy a józan ész alapján kialakított projektek termékenyen tudnak majd működni, és az állampolgárok számára hasznosak lesznek mindkét oldalon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nézzük az időzítést. Megint csak egy másik szakbizottság részére készítjük a véleményt, ugye a költségvetési részére, úgyhogy ez köt bennünket az időzítést tekintve is, a határidőket tekintve, módosítók benyújtása, május 3-a 18 óra, május 29-én a következő rendes ülésünkön fogadjuk el a véleménytervezetet. Akkor ezzel áttérhetünk a 27-es pontra, VTO csatlakozások helyzete, az Európai Bizottság ismertetője, és ezt követően vita lesz. A VTO globális szervezetté válik. Kazasztán, Azerbajdzsán, Tadzsikisztán és Laos jelentkezett csatlakozásra, illetve a legutóbbi miniszteri konferencián decemberben Genfben az a döntés született, hogy a 2002-es iránymutatásokat felülvizsgálják. Ezek a legkevésbé fejlett országok VTO csatlakozásáról szólnak. Ez a folyamat még nem zárult le, de 2012. júliusáig elkészülnek a javaslatok. Hogy nagyon szívesen hallgatjuk meg az Európai Bizottságot arról, hogy vannak-e friss fejlemények, illetve hogy miként értékelik a helyzetet. Paolo Garzotti-nak adom meg a szót, öné a szót, Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást, hogy elmondjuk a friss fejleményeket a WTO csatlakozások vonatkozásában. az ilyen magánbeszélgetéseket kérem, hogy a termen kívül tartsák, és, és üljenek le, nem szeretem, hogyha állnak az ülésen. Megtartsuk tiszteletben az előadót is. Különösen, hogy vendégelőadóról van szó. Az Európai Bizottságnak visszaadom akkor a szót, kérem folytassa. Köszönöm, elnök úr. Éppen ott tartottam, hogy egyre globálisabb intézménye válik a világkereskedelmi szervezet. Ez jó hír, nem sok jó hírünk van a globális kereskedelem terén, de az mindenképpen fontos, hogy a világországai a WTO-t jelentős szervezetnek tartják a kereskedelem szabályozása szempontjából. 2011-ben jelentős előrelépés történt, és volt egy fontos mérföldkő. Ugye Oroszország WTO tagá válik, a WTO csatlakozással ö, legkésőbb 2012. augusztus 21-én Oroszország WTO tagá válik. A ratifikációs folyamat még folyik Oroszországban. Nagyon fontos új partner lesz Oroszország a szervezetben. Ezen kívül van egy fontos szomszéd, Montenegro három év kemény tárgyalása után Ukrajnával sikerült Ukrajna VTO csatlakozása, és a ratifikációt követően 30 nappal ugye a teljes jogú tagság megvalósul. A legkevésbé fejlett országok csatlakozása is nagyon érdekes fejlemény, ők is szeretnének csatlakozni. Végül Vanuatu esetében nagyon érdekes eljárási helyzet alakult ki. 2001-ben jelezte Vanuatu, hogy csatlakozni kíván a WTO-hoz, de végül nem valósult meg a ratifikáció, úgyhogy új csatlakozási szerződést kell kötni. Hát ugye Vanuatu kicsúszott a ratifikációs határidőből belpolitikai okoknál fogva. Ami a perspektívákat illeti 2012-re, a négy prioritás, amit a tagok és a titkárság informálisan meghatároztak. Persze ez nem akadályozza meg, hogy más országok is csatlakozzanak. Tehát ezek a prioritások Kazaksztán, Szerbia, Laosz és Jemen. ezekre a csatlakozásokra vissza fogok térni, amikor mm, elmondom, hogy hogyan zajlanak ezek a folyamatok. Három csoportra osztanám az országokat. Először is a Nyugat-Balkáról beszélnék. Nagyon fontos ugyanis ez a régió az Európai Unió szempontjából. Mint említettem, Szerbia a 2012-ben lebonyolítandó, lehetőleg lebonyolítandó csatlakozások sorában található. Szerbia nagyon jól áll a bilaterális piacra jutási tárgyalásokban, de sajnos van ott még egy lezárat van, van még sajnos egy lezáratlan ügy Ukrajnával. Kicsi nehezen érthető, hogy miért ilyen miért ragaszkodnak az igen kemény álláspontjukhoz. A Montenegróval kapcsolatos szabadkereskedelmi egyezmény említendő itt még Szerbia csatlakozása szempontjából egyetlen jogi probléma áll még fenn, a GMO-kkal kapcsolatos, genetikailag módosított organizmusokkal kapcsolatos szerb jogszabály. Ez az egyetlen utolsó probléma a belső jogrendjükben. Bosznia-Hercegovina a másik fontos balkáni állam, amely csatlakozásra jelentkezett, nem áll még olyan jól, mint Szerbia, itt más a belpolitikai helyzet, de bízunk benne, hogy 2012-ben a ö, szakmai előrehaladás megtörténik, és jövőre a csatlakozás is. A következő országcsoport, amiről szeretném tájékoztatni önöket, a legkevésbé fejlett országok kategóriája. Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Két LDC jelentkezett 2012-es csatlakozásra, Laos, ők jól felkészültek, az Európai Unió és az USA sok segítséget nyújtott, de megemlítendő, hogy Kína is nagyon erőteljesen pártolja ennek az országnak a csatlakozását. Tehát újfajta szerepet játszik most már Kína is a WTO-ban. Laosznak is vannak bizonyos problémái, az Ukrajnához fűződő bilaterális viszonyban, de bízunk benne, hogy ez megoldódik. Ugyanez a helyzet Jemennel. Jemen már néhány évvel ezelőtt gazdaságilag felkészült a WTO csatlakozásra, hát aztán az újságokban bőven olvashattunk a problémákról, politikai problémák miatt nem sikerült tovább haladni a felkészülés útján, most már a politikai stabilitás erre állt, úgyhogy folytatódhat a csatlakozási folyamat, Ukrajna viszont 0%-os vámot kér a az acélexport esetében Jemen vonatkozásában. Bízunk benne, hogy ebben majd megállapodás történik. Jemen viszonylatában nagy rugalmasságot mutattunk, szívesen részesítjük átmeneti időszakban Jement, ami más csatlakozó államoknál nem szokott megtörténni. Ami a legkevésbé fejlett országokat, LDC-ket illeti, múlt decemberben volt a legutolsó konferencia, és az a döntés született, hogy új iránymutatásokat dolgozunk ki. 2002 óta vannak a jelenlegiek érvényben, az Európai Unió teljes mértékben részt vesz ezekben az egyeztetésekben, tárgyalásokban, igyekszünk gondoskodni arról, hogy ezek az országok gördülékenyen csatlakozhatnak, megfelelő átmeneti időszakot kapjanak a jogszabályok elfogadására. Úgy döntöttünk, hogy a javak piacra jutásánál benchmarkokat fogunk alkalmazni, ugyanakkor elővigyázatosak kell, hogy legyünk, az LDC felvételi útmutatások nem jelenthetnek automatikus tagfelvételt, ugyanis a reform folyamat jelenti a legnagyobb hasznát a csatlakozási folyamatnak, nem szabad tehát ezt veszélyeztetni. további fontos csatlakozások folynak a Nyugat-Balkánon és az LDC-ken kívül. A legaktívabb csatlakozó állam Kazasztán talán. Kazasztán fontos ország, mert az Oroszországgal kötött Vámunió része. Lezártuk a tárgyalásokat az import vámokról amelyek ugye Kazaksztánba irányuló termékekre szabhatók ki. A bilaterális megállapodások értelmében, amelyeket megkötöttek a legtöbb WTO tagállammal, az Oroszországhoz és Fehér Oroszországhoz kötődő Vámunióba belépett az ország, és emiatt ezt a Vámuniót újra kell majd tárgyalni. a repülőgépek vásárlásánál például több százalékponttal emelkedett a vámtétel, 2012 végére halasztódik emiatt, de lehet, hogy még későbbre Kazasztán csatlakozása. Az exportvámoknál is van még egy lezárandó kérdés. Mint tudják, nagyon érdekel bennünket a, ez a régió nyersanyagpolitikánk miatt, akár csak Oroszország esetében, és ezért komoly kötelezettségvállalásokról tárgyalunk kazasztáni nyersanyagok kapcsán, ami a belső beruházás és kereskedelmi szabályozást illeti Kazasztánban, a helyi tartalom és a beruházási befektetési intézkedések érdekelnek bennünket elsősorban. A szomszédországoknál vannak bizonyos rossz gyakorlatok, ezt meg kell vizsgálni. Bízunk benne, hogy az algériai csatlakozás esetében is előrelépés történik. Új ajánlatokat kapunk Algériától a szolgáltatások terén, de sajnos Algériában még nem lehet pontosan látni, hogy politikailag hogyan alakulnak a dolgok, mivel fognak előállni. Egy horizontális 49%-os tőke plafont alkalmaznak, vagy alkalmaznának a befektetésekre. Ezt ugye nem üdvözöljük a vétőcsatlakozás kapcsán. további csatlakozások, Szesel és a Bahamák, szép helyek, ezek az országok is csatlakozni kívánnak, gazdaságilag nem olyan nagy a jelentőségük számunkra, talán azért érdemes csatlakozásukat támogatnunk, mert különleges kapcsolatunk van velük, gazdasági, partnerségi megállapodásokról tárgyalunk velük. Természetesen még sok mindent mondhatnék, de hát inkább most befejezem, és hagyok időt a képviselő asszonyoknak, uraknak kérdéseikhez. Köszönöm. Azt hittem, hogy a kereskedelemről és nem a turizmusról fog beszélni, de hát miért is ne? A két dolgot együtt kell megvizsgálni. Most pedig megnyitom a vitát a képviselők előtt. Péter Stasny lesz az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék, szeretném, szeretnék tisztáz, szeretném, hogyha tisztázná a bizottsági képviselő, hogy Nigériáról vagy Algériáról beszélt. Szerintem Nigériáról volt szó, de én Algériának hallottam először. Második kérdésem, mi a pontos számadat a tagsága kapcsolatban a WTO-ban? További kérdések, Bent Lange? Köszönöm szépen. Azt a folyamatot, hogy egyre több ország betér a WTO fedele alá, ezt alapvetően jónak tartom. A nemzetközi szabályozási kerete ugyanis a kereskedelemnek a leginkább megfelelős vállalható. Éppen ezért jó, hogy Kína, Oroszország betért a WTO fedele alá, és más országok is, még hogyha vannak is problémák, ahogy azt a bizottság is itt bemutatta. A bizottsághoz az lenne a kérdésem, hogy Oroszország, Kína és más országok csatlakozásának potenciáját hogyan értékeli? Ugye utalt arra, hogy vannak kisebb országok, kisebb államok, amelyek más nagyobbakhoz különleges kapcsolattal rendelkeznek. Ez a WTO-nak a dinamikáját növelni fogja, vagy a tagállamok számának növekedése inkább a inkább blokkolja, inkább akadályozza a reform folyamatot, és egyáltalán a dohai fordulóval kapcsolatos diskurzust. Ukrajnával kapcsolatban. ismételten feltűnést keltettek, amiatt, hogy Laos és Jemen csatlakozását ellenezték, ha jól értettem. Tavaly Montenegróval kapcsolatban volt ez, most már ilyen bajkeverők lesznek a WTO-ban. A másik egy általános kérdés lesz. Persze jó az, hogy a WTO egyre inkább egyetemes jellegű szervezetté válik, mert ez azt jelenti, hogy eh, a WTO szabályok univerzálissá válnak. De kíváncsi lennék a bizottság véleményére abban a tekintetben, hogy a csatlakozások ilyen növekvő száma milyen hatással lehet a WTO teljesítményére. Nem csak a szabályozás tekintetében, vagy a VTO kompetenciái tekintetében, hanem a felügyeleti kompetenciájuk, illetve vitarendezési feladatok tekintetében is. Mit gondol a bizottság erről, hogyan látja ezt a fejlődést, hogyan hat ez ki a VTO feladataira? A bizottsági a szó ismételten. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek a rendkívül érdekes kérdéseket. A kérdéseket időrendi sorrendben fogom megválaszolni. Algériáról volt szó, Nigéria már tagja a WTO-nak. Algéria volt az az ország, amelynek különös szerepe volt a WTO-ban, GATT tagok voltak, részt vettek a WTO tárgyalásaiban, tárgyalófélként, de végezetül nemet mondtak a WTO-nak, és ez a legrégebbi csatlakozási folyamat. De sajnos nem sikerült még csatlakozniuk, és az ország csatlakozása iránti politikai szándék egyetemben megmutatkozott. 53-an vannak jelenleg, de hogyha Oroszország, Samoa és Montenegro is ratifikálja a szerződést, akkor on uh, the increasing akkor, ennyi, akkor növekszik persze a tagok száma. Két kérdés érkezett az elnök úrtól, illetve egy képviselőtől is érkezett ez a kérdés, hogy hogy esetleg itt problémák vannak-e lehetőségekkel. Általánosabban az a válaszom, hogy ez nem csak egy lehetőség, hanem ez növeli a szervezet legitimációját, és ez egy olyan szervezet, ahol mindenki rendelkezik szavazati joggal. Összességében nagyon fontos az, hogy kiszélesítsük a tagságot, ami pedig a problémákat illeti, a dohai napi rende, napi, dohai programmal való előrelépés nem jelent problémát. Azt, hogy miért nem zárult le a dohai tárgyalási kör, ez részben az új ö, ö, csatlakozó országok között miatt volt, de ez köszönhető az USA-nak és Kínának is. Mindemellett nem becsülöm, nem becsülöm alá Oroszország szerepét, amely egyre inkább úgy állítja be magát, mint a BRIC része a WTO-n belül, illetve a kereskedelmi ügyeken belül is, és a G20-as miniszteri találkozó nem régében zajlott le. Volt egy BRIC nyilatkozat, ahol Oroszország, Kínával, Brazíliával és Indiával együtt lépett fel, hogy ez mit fog jelenteni, azt majd meglátjuk, ezt még nem lehet előrejelezni. Oroszország csatlakozott a WTO-hoz fejlett partnerként, és ez már egyfajta má, más helyzetbe helyezi Oroszországot a többi BRIC taggal szemben, akik ugye fejlődő országként csatlakoztak a WTO-hoz, de az igazi tárgyalási terület egy specifikus példáját, hogy elmondjam, hogy önök is tudják, mi a kereskedelmi könnyítési tárgyalásokon lépünk előre a Dohai fordulóban, és itt Oroszország foglalkozik a közúti tranzit kérdésével, és ellenzi azt a kérésünket, hogy a tranzit vonatkozzon a csővezetékekre is. Oroszország, mint vám szervezet egyre eléggé érdekelt abban, hogy begyűjtsön vámokat, tehát mindenképpen lesznek változások. Oroszország csatlakozása miért ezt figyelembe kell vennünk, de az, hogy Oroszország a WTO tag, ez azt jelenti, hogy a WTO szabálynak kell engedelmeskednie, és ez egy pozitív dolog. Az elnök úr is utalta arra, hogy kihat majd ez a vitarendezési eljárásokra, és Oroszország egyértelműen aktív felhasználó lesz a viterendezési rendszernek, akár csak a többi nagy tagállam, úgy mint, mint aktív résztvevő. Előnyös ez a rendszer költség szempontjából, tudjuk, hogy milyen kihívások lesznek még, például irányítás szempontjából globális értelemben. És bármikor hajlandóak vagyunk erről a kérdésről tárgyalni, mert itt a szabadságban Ukrajna valóban problémákat okozott, közvetlenül a csatlakozása után Montenegróval kapcsolatban, ahogy ön is mondta, az elmúlt évben Samoával volt problémájuk. Ez egyértelműen politikai dologról van szó. Azt mondják, hogy sokat fizettünk azért, hogy bekerüljünk a WTO-ba, és most már sokat kérünk másoktól is. Sok, elég nagy a kötelezettség szintje, főként a fejlő, legkevésbé fejlett országok esetében, amit követelnek. Megpróbálunk nyomást gyakorolni Ukrajnára, a legkevésbé fejlett országok albizottságában. A laoszi munkacsoport és a jemeni munkacsoport elnökei tárgyalnak az ukrajnai tárgyalóval azért, hogy hogy sikerüljön megoldani ezt a helyzetet. Talán ez a nyomás eredményekhez vezethet, ahogy mondtam, folynak a tárgyalások a legkevésbé fejlett országokról szóló irányelvekkel. Ez megfelel azoknak a piacolatási feltételeknek, amiket ezek a legkevésbé fejlett országok is kértek. Bizonyára tudják, hogy ez csak kezdeti nehézség Ukrajna számára, hiszen mi nem régóta VTO tag. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt, mivel még van 10 percünk, megkérdezném, hogy van-e kérdés, kihasználhatjuk azt a lehetőséget, itt van a bizottság képviselője. Senki nem kérdez, köszönöm szépen a bizottságnak ezt a nagyon hasznos információdús beszámolót. Egy kis szünetet tartunk, mert a következő rendi pontunk a szavazás lesz, amit 10 órára irányoztunk elő, tehát 10 percre felfüggesztjük a munkát.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

a térkép. space.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 We will start by voting. Kezdjük a szavazást az eljárási döntésről, amely, amelyről tegnap döntöttünk a koordinátori ülésen. Ez a pakisztáni kivételes preferenciákra vonatkozik. Tavaly elfogadtuk a plenárison a jelentést, viszont mivel nem volt még döntés a vto ban függőben volt az eljárás, időközben a vto ban megszületett a döntés, a bizottság azt kérte a parlamenttől, hogy folytassuk az eljárást. Tegnap a koordinátorok arról döntöttek, hogy akkor újra felvesszük a, az eljárást, és megkérjük a plenáris adjon nekünk mandátumot arra, hogy a bizottság, illetve megadjuk a, a plenárison a bizottságnak és a tanácsnak a mandátumot a tárgyalásokra, ugyanakkor megkezdtük az informális tárgyalásokat a többi intézménnyel is, de persze ez függ a plenáris döntésétől is. Ez az, amit a szakbizottság kért, a koordinátorok pedig ezt a döntést hozták meg. Tehát két dologról fogunk szavazni. Először is megkérjük a plenárist arra, hogy folytassuk a, folytathassuk az eljárást a tavaly abban maradt ponttal kapcsolatban, és hogy az INTA megkezdhesse a háromadalú tárgyalást a, a tanácssal, annak érdekében, hogy első olvasatban sikerül elérni egy megállapodást, másodszorban pedig informális háromoldalú tárgyalásokat kezdtünk a tanácssal. Elektronikusan fogunk szavazni. And the vote is... The vote is closed. A szavazást lezártam. Well, The vote is closed. Lezártam a szavazást. Was adopted by... És elfogadtuk. 19 igen szavazattal, és 2 nem szavazattal. Plusz még az én szavazatom is számít, mert nem hoztam el a kártyámat, de én is persze mellette szavaztam. Ezért megkérem majd az elnököt arra, hogy a következő plenáris ülésre ezt az állásorolást helyezzék napirendre, és én vagyok jelentéskészítője ennek a dokumentumnak, és az árnyék jelentéstevőkkel együtt megkezdjük az informális tárgyalásokat a tanácssal. Bizonyára tudják azt, hogy a tanács kompromisszumot ért el a tagállamokkal, Tehát minden lehetőség fennáll ahhoz, hogy sikerüljön kompromisszum, kompromisszumot elérni az Európai Parlament, illetve a tanács között. Most pedig érkezett egy másik kérdés a bizottság részéről. Ez egy eh, közös szöveg, amit Bent Lange, az SND és Mario Davi David javasoltak az EPP részéről. Megkapták a szöveget, benne van a dokumentumaik között. Erről a szóbeli kérdésről kellene most szavaznunk. A szavazást megnyitom ismételten. And the vote is closed. És a szavazást le is zártuk. Elfogadtuk. 21 igen szavazattal, ebben benne van az én szavazatom is, és volt még egy ellenszavazat. Köszönöm, és hát gratulálok a szóbeli kérdésükhöz. Most pedig rátérünk a jelentés tervezetre. Egy rendelet tervezet, amely lefekteti az általános rendelkezéseket a makrofinanszírozási segítségnyújtásról. A jelentéstevőnk Martin Kazák. A kazák jelentésről szavazunk tehát. A módosítókkal kezdjük. Egyes módosító. It's about the title. Uh, the vote is open. Uh, no, please. It's an open vote. So szóval, who's Ki támogatja? Ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mostó mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 67-es, 67-es, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 68 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es és 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ready is 72? Yeah. Ah, 72, yes. 72. 72 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette, ellen, mellette, 73-as, 73-as módosító. Paul Murphy módosítója. Nincs rajta a szocialisták listáján, de, a, de az rajta van a szakbizottsági listán. Nekem megvan mind a kettő. Itt van mind a kettő előttem. Ez a szakbizottsági szavazólistán van, nem pedig az SND szavazólistáján, tehát nem a szakbizottság problémájáról van itt szó. Are you voting or not? Most akkor szavazunk, vagy nem, elnök úr? Okay, let's move on. Oké, okay, akkor folytassuk. 73-as Paul Murphy mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 25-ös a jelentés készítői mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 28 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A Afet 7 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 76 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30 mellette, 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Affet 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 78-as következik mellette. Ellene tartózkodik. 78-as Paul Murphy Ismétlem, 78-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A FED 10 mellette afetten mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük az AFET 10 a szavazást megnyitom. Against, count mine. Én ellen szavazok, ezt számolják bele. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Sajnálom. 80-as mellette ellene tartózkodik elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 35. 35 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A felt 11, nem, azok a fogyottá vált. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Rátérünk a 38-asra mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A FED 13 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 86-os mellette ellene, 86 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk, nem de? Ellenőrizzük a szavazást. A szavazást megnyitom. A 86-osról a szavazást megnyitottam. Lezártam a szavazást. És elfogadtuk. AFET 14 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 87-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. AFET 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. APEC 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. APEC 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. APEC 18 mellette, ellene Afet 18. A szavazást megnyitom. What is closed? Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartózkodás. 19 vagy 90? Nem, a 19-es az okafogyottá elvált. Úgyhogy a 90-esről szavazzunk most újra. Paul Murphy mellette törlésre vonatkozik. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. AFET 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az AFET 20-ast, megnyitom. Bezárom a szavazást. Elutasításra került, én igennel szavaztam ugyan, de még így is. Az AFET 21-eséről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. AFET 22-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. AFET 23-as mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. AFET 23-as, megnyitom. És Lezárom a szavazást. Elutasításra került. A FED 24-es. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Külön szavazás a 14-es cikk harmadik bekezdéséről. Természetesen az előadó szövegéről van szó, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49-es, szóbeli módosító az előadótól Nincs ellenvetésük a szóbeli módosítóval szemben? A szóbeli szöveget kiosztottuk a 49-esről akkor a szóbeli módosító figyelembe véve szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötvenes és 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk jönnek a mellékletek. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es, bocsánat, 53-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések, 55-ös, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AFET egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a hetest, megnyitom, és lezárom a szavazást. Elutasításra került. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, a Affet 3 mellette ellene tartózkodás. A Affet 3-as. Nem okafogyott mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Affert 4-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük az Affert 4-et. Megnyitom, és lezárom a szavazást. Elfogadásra került. 11-es, a szóbeli módosítóval szemben nincs ellenvetés, nincs, akkor szavazzunk róla, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as, mellette ellene tartózkodás. A FET 5-ös. Okafogyott, 61-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es nem fogyott, Nem. Akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AFET 6-os az okafogyottá vált, 64-es mellette, ez is okafogyottá vált. Tizenötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os és 65-ös mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette ellene 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás az így módosított bizottsági javaslatról. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. 20 igen, egy nem, két tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás a jogalkotási tervezetről megnyitom. Lezárom a szavazást. Ugyanez az eredmény 20 igen, egy nem, két tartózkodás. Mit tegyünk most? vagy a plenáris elé kerül a tervezet, és ott szavazunk róla, vagy pedig a trilógusra kerül. Mi a javaslat az előadónak? Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az összes árnyék előadónak, az összes frakciónak, hogy támogatták az általános elképzelést emögött a jelentés mögött, és szeretném azt kérni, hogy engedélyezzék, hogy az informális trilógus tárgyalásokra e, térjünk át, annak érdekében, hogy elfogadható kompromisszum alakuljon ki még a plenáris szavazás előtt. Én személy szerint egyre inkább ellenzem a tanácssal való egyeztetést, anélkül, hogy a plenárison formálisan is megszavaztunk volna, és politikailag eldöntöttünk volna valamit. Úgy gondolom, hogy így átugornánk egy fontos lépcsőt a jogalkotási folyamatban, úgyhogy én nemmel szavazok az ön javaslatára, de természetesen szavazásra fogom bocsátani azt, úgy gondolom, hogy nem így kellene a jövőben a jogalkotási eljárásokkal bánnunk. Tehát a plenáris napirendjére minél hamarabb fel kellene vetetnünk, hogy ne három hónap múlva szavazzon a plenáris a mi szavazásunkat követően. az a célunk, hogy gyors plenáris szavazásra kerüljön sor jogalkotási ügyről van szó, a plenárison is meg kell adni jóvágyást a mandátumhoz, illetve fontos lenne, hogy ott is nyújthassanak be a plenárisra a frakciók módosító indítványokat. Hogyha jelenleg elfogadott szöveggel mennek a trilógusra, trilógusra akkor, hogy úgy mondjam, figyelmen kívül hagyhatja a plenáris azt, eh, ami történt, és új módosítók kerülhetnek később a szövegbe. Önökre bízom, szavazásra bocsátom ezt a javaslatot, én ellene szavazok, és azt kérem, hogy mostantól mindig az legyen a helyzet, hogy először a plenáris elé kerül a javaslat, a plenáris adja meg a végső mandátumot, és a frakcióknak ott még van lehetőségük módosítót benyújtani, politikai vitát lefolytatni, és csak ezt követően lesz trilógus egyeztetés. Ez az elképzelés, hogy a szakbizottságból közvetlenül a tanácsal való ö, tárgyalásokra ö, menjünk a tervezettel, véleményem szerint nem a megfelelő eljárás. Ezzel együtt szavazásra bocsátom az előadó javaslatát, mi szerint rögtön következzenek a tanácsal az informális tárgyalások. Elektronikus szavazat, megnyitom a szavazást. Én nemmel szavazok, és hozzá kell majd adni a szavazatomat a nem szavazatokhoz. Lezárom a szavazást. Elutasításra került ez a javaslat. Jenik Zsádó, tessék. Igen, tisztelt elnök úr, elmondta ön az álláspontját ezzel az eljárással kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy erről érdemes egy igazi vitát tartani, mert bizonyos ügyekben igenis érdemes nagyon gyorsan a tanácssal megkezdeni a tárgyalásokat, Ön elmondta a véleményét, ez teljesen legitim vélemény, de mindenképpen érdemes lenne ezt megvitatni, hogy mindenki elmondhassa a véleményét a témáról. Szerintem senki sem ragaszkodik vallásosan az álláspontjához. Vannak szakbizottságok, ahol más a hozzáállás, vannak olyan ügyek, ahol nagyon gyorsan kell haladni, és annak olyan ügyek, ahol nem. Tehát úgy gondolom, hogy struktúrált módon folytassuk le ezt a vitát. Köszönöm. Elnök, egyetértek, nagyon hasznos lenne, hogyha ö, teljes körű vitát folytatnánk erről, bár már volt róla némi vita, és természetesen ö, szívesen megadtam volna a szót itt bárkinek, hogyha ö, kérte volna. Pavel Zaleszki, tessék. Köszönöm, elnök úr. Én tényleg úgy gondolom, hogy vannak olyan ügyek, ahol érdemes lenne a bizottsággal azonnal megkezdeni a tárgyalásokat, de azért ezeket kivételnek kellene tekintenünk, mert úgy gondolom, hogy általában erőteljesebb mandátum az, amit a plenáris ad. A bizottsággal szemben így erőteljesebb álláspontunk lehet, vagy pozíciónk lehet. Bizonyos esetekben tehát kivételt tehetünk, de általában így kellene ennek működnie, és nem pedig fordítva. Kolléganő, igen, elnök úr, én azt szeretném mondani zsadó kollégának, hogy mindenki kifejezésre juttathatta a véleményét egy nem szavazattal vagy egy igen szavazattal, felesleges az időt vesztegetni a vitával, ön biztos igennel szavazott, mi viszont Kazak úr javaslata ellen szavaztunk, tehát legközelebb is így fogunk eljárni, amikor szavazunk a szakbizottságban erről. Rendben, ezt akkor figyelembe vesszük a következő szakbizottsági ülésen erről fogunk vitát folytatni, hogy ez legyen az általános szabály, illetve kivételesen el lehessen térni attól, hogy a plenáris is szavazzon. Nekem az az általános érzésem, hogy erőteljesebb a pozíciónk valóban, hogyha a plenáris ad felhatalmazást, mandátumot. Ezt a tapasztalatot éltem meg eddig a pályám során. Gratulálunk az előadónak. Mint sok ügy előadója, én azt tapasztaltam, hogy a plenárishoz fordulni érdemes. Amit megtehetünk, és meg is kell tennünk, az az, hogy a szakbizottsági szavazás után érjük el, hogy ne kelljen a plenárison két hónapot várni a szavazásra. De hát lehető leggyorsabban szavazzon a plenáris is. Próbáljuk meg meggyőzni az elnököt, illetve az elnöki értekezetet, gyakorlatilag a parlament főtitkárát, hogy ne kelljen ilyen hosszú időt várni a plenárison bekövetkező Mi Mihelyt mi szavaztunk, a plenáris is szavazzon. A következő terület, amiről szavazunk, Josefa Andrész véleménye a közös halászati politika külső dimenziójáról. A PES szakbizottság részére készítettük ezt a véleményt, ők az illetékes szakbizottság. Akkor nézzük a módosítókat. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas módosító részenként egyes rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes. Ellenőrizzük a második rész, bocsánat, a hármasnál. Megnyitom. Hármas módosító második rész, megnyitom a szavazást. Szavazást lezárom. Elutasításra került, én nem szavaztam. Nem fogadtuk el. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva, a hetest ellenőrizzük, a nyolcast, a nyolcast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ellene szavazók, szavazást lezárjuk, elfogadásra került, 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, végszavazás a véleménytervezetről mellette, ő megnyitom, én mellette szavazok, lezárom a szavazást elfogadásra került, 17 igen, nulla ellenszavazattal, három tartózkodással. Gratulálok Josefa Andrésznek. Ezzel lezárult a mai szavazás. Következik a 30-as napi rendi pont. let's settle down. Hát akkor kedves kollégák, higgadjunk le, és kérem a figyelmüket. Kérem, hogy foglaljanak helyet, fejezzék be a beszélgetést. Megint csak mondom, hogy nem szeretem, hogyha áldogálnak a teremben. Eszmecsere következik Japán EU-ba akreditált nagykövetével, Kojiro Shiojirivel. Tisztelettel üdvözöljük a nagykövet urat és a munkatársait. A Japánban bekövetkezett szörnyű katasztrófa után egy évvel hadd eh, hajtsak főt. A japán nép előtt azok, akik eh, jártak Japánban, én voltam ott eh, a cunami, a földrengés után, tudják, hogy óriási erőfeszítés követel az egész nemzettől az újjáépítés. építés kormánytól, az érintett lakosságtól, és az egész nemzet elkötelezett az újjáépítés iránt, ezt láthattam. Az Európai Unió igyekszik segíteni, kötelezettséget vállalt és szolidáris a japán kormányjal és a japán néppel. Üdvözlöm a nagykövet urat, nagyon aktuális a látogatása ugyanis az előzetes egyeztetés, az úgynevezett scoping zajlik, és előrelépés is történt. A szabadkereskedelmi egyezmény megkötése szempontjából az EU és Japán között bízunk benne, hogy hamarosan lezárul az előzetes egyeztetés. Kíváncsian várjuk az ön véleményét, álláspontját ezzel kapcsolatban, illetve általában az EU-Japán gazdasági kereskedelmi kapcsolatokkal kapcsolatban. Öné a szó, nagykövet úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nagyon kedves üdvözlő szavait. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottsági tagok. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani ezért az alkalomért, hogy eszmét cserélhetek önökkel Japánról, a Japán-EU kereskedelmi kapcsolatokról. Ez egyik legfontosabb kereskedelmi kapcsolódás a világgazdaságban van egy kizna szolidaritás a felújításban egy évvel a nagy kelet-japán földrengés után című kiállítás itt az Európai Parlament épületében. Az, az emberek óriási erőfeszítést tettek a szörnyű katasztrófa után. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a külső segítségért. Európa küzd az államadósság válsággal, és nagyon nagy segítséget kaptunk ilyen körülmények között. A múlt héten Japán 60 milliárd dollárral növelte az IMF kontribúcióját, hogy a szolidaritásról tanúbizonyságot tegyen. Bízunk benne, hogy mások is követik a példánkat. Japánnak saját problémája is van az adóssággal. Nagyon fontos, hogy kiálljunk a bajba jutott nemzetek mellett, ahogy önök is tették. A katasztrófa után megtanultuk, hogy milyen fontos, hogy továbbra is bizakodjunk a jövőben, és folytassuk a munkát, akármilyen nehéz is a helyzet. Úgy döntöttünk, hogy megnyitjuk Japánt a felújít, az újjáépítés előtt a külföldi befektetések előtt a transpacifikus partnerségi megállapodásról most folyik a tárgyalás, illetve a Kínával, Koreával és az EU-val is partnerségi megállapodásokon dolgozunk. Az Európai Parlament 2011. júniusi jelentése is megállapítja ezt, ezt az újfajta kereskedelmi stratégiát. A jelentés is kimondja, hogy még nagyobb versenyképességet és a fogyasztók számára sok hasznot jelent a kereskedelem. A Japán EU e partnerségi megállapodás teljesen megfelel ezeknek a megállapításoknak nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg Japán és az Európai Unió. Kölcsönösen szeretnénk gazdaságainkat fellendíteni, kormányunk döntése értelmében az átfogó partnerségi megállapodásokkal a japán kormány szeretné megnyitni az országot, és magas szintű gazdasági partnerségeket kialakítani. Japánnak és az EU-nak egyaránt két komoly kihívása van, a fiskális konszolidáció és a gazdasági növekedés a fő prioritások, nagyon fontosak a beruházások, másfelől az újfajta gazdasági dinamizmusra is reagálni kell. A Japánnak és az EU-nak vezető szerepet kell játszani a szabályok megfogalmazásában globális szinten. A meglévő EPA-kkal, illetve a Japánnal és Koreával megkötendő megállapodásokkal is ez a cél. Japán stratégiai partnere kíván maradni az európai vállalkozásoknak e cél érdekében még innovatívabb, még versenyképesebb, még fenntarthatóbb módon kell működnie a gazdaságunknak, és ráadásul nem szabad megfeledkezni sosem arról, hogy, a, hogy Japán és az Európai Unió egyaránt globális felelős szerepvállalók kell, hogy legyenek többek között a Dohai fejlesztési ágenda keretében is vezető szerepet kell játszanunk, példát kell mutatnunk a gazdasági szabályok megfogalmazásában. Japán továbbra is komolyan elkötelezett kíván maradni az intézményes és szabályozási reform mellett. ezt teszi lehetővé a növekedést. Noda miniszterelnök ezt többször elmondta. 2009-ben létrejött egy gazdasági fellendítési ö, ö, kormányszerv, ez felel a reformokért, és Noda miniszterelnök elnökli ennek a szervnek a munkáját. a Japán-EU vállalkozási kerekasztal alkalmából miniszterek tudtak találkozni nem régiben. Szeretnénk sikerre vinni a jelenlegi scoping folyamatot, arról van szó, hogy a megállapodásnak mi legyen a szintje, és mekkora legyen az ambíciója. Szeretnénk ezt a, az egyeztető, előzetes scoping folyamatot sikerre vinni minél hamarabb. A tárgyalások tehát maguk még nem kezdődtek meg, de egyértelműen jeleztük készségünket, hogy az Európai Unió számára nagyon fontos szabályozási kérdésekkel foglalkozzunk. Az előbb említettem a gazdaságélénkítési kormányszervet, ez külön foglalkozik az EU konkrét igényeivel, hiszen úgy ítéli meg, hogy ez Japán talpraállítását is elősegíti. Már is történtek konkrét intézkedések, például az autószervizek, az élelmiszeradalékok és a szeszes italok esetében. Áprilisban az autók, rádiófelszerelések, gyógyszerek terén javaslatokat tettünk. Aztán a gépjármű biztonsági eszközök, biztosítási termékek esetében is történt elmozdulás, ami a közbeszerzéseket illeti, a VTO előírásoknál is szélesebb körben lehet majd az információkat megismerni. Mindent megteszünk, amit csak tudunk, és a jövőben próbálunk foglalkozni a többi nem vám jellegű akadályjal is, amelyek fontosak lehetnek a tárgyalásokon. A múlt év óta a Japán és EU e, vállalatok között egyre szorosabb lett a e, kapcsolat. A e, vállalkozói szervezetek között a az autogyártás, a számítástechnika, a textilipar, a, az orvosi felszerelések, a gyógyszergyártók munkáltatói szervezetei, illetve a vasúti szektor és párbeszédet folytat európai partnereivel. A gazdasági kapcsolatokat próbáljuk erősíteni, illetve felmérni, hogy milyen problémái vannak a vállalkozásoknak. Ez megjelenik a scoping során, és felesleges is mondani, hogy foglalkozni fogunk velük. A kormány számára a legfontosabb az, hogy jobb vállalkozási környezet jöjjön létre. A japán és az európai gazdasági szerepvállalók számára egyaránt. Fontos, hogy az európai cégek befektethessenek, illetve javakat és szolgáltatásokat exportálhassanak Japánba. 30 évvel ezelőtt fiatal diplomataként a az európai közösségeknél működő japán nagykövetségen dolgoztam. A, nagyon nagy volt a verseny a gépjármű gyártásban és az elektronikában, és sokszor mondtuk, hogy jó lenne erősíteni Japán és Európa kapcsolatait. 30 év elteltével visszajöttem most Brüsszelbe, itt vagyok Japán nagykövet az Európai Unió mellett. A feladatom az, hogy javítsam a megérdemelt szintre hozzam fel a kapcsolatainkat, hiszen mindketten felelős vezető szerepet kell, hogy betöltsünk a világban. Úgy gondolom, hogy a partnerségi megállapodás a lehető legjobb út egy cél eléréséhez. Mindketten ki kell, hogy használjuk ezt az alkalmat, nem szabad elszalasztanunk ezt. Köszönöm a figyelmet. Ambassador Köszönöm szépen, nagykövet úr. Well, let's open the discussion. As you know... Kezdjük meg a vitát, ahogy eh, önök is tudják, néhány hónappal ezelőtt arról döntöttünk, hogy létrehozunk egy eh, monitorozási csoportot a szakbizottságban, amely a legnagyobb kereskedelmi partnereinkkel foglalkozik. Az egyik ilyen nagy kereskedelmi partnerünk Japán. Ezen munkacsoport jelentéskészítője Metin Kazan, aki az ALDE tagja, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, nagykövet úr, köszönöm szépen azt, hogy eljöttek ide, köszönöm szépen a bevezetőjét. Örömmel hallottam azt, hogy milyen elkötelezettek annak irányába, hogy sikerüljön a kölcsönösen kívánatos eredményeket elérni a szabadkereskedelmi tárgyalások tekintetében az EU és Japán között. Bizonyára emlékeznek arra, hogy az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást az EU-Japán kereskedelmi kapcsolatokról az elmúlt év május 4-én. Nem sokkal ezután az EU-Japán csúcs találkozó arról döntött, hogy a tegyelási folyamatot beindítja a szabadkereskedelmi eljár, megállapodás érdekében, és a scoping eljárást is beindították. Az Európai Parlament támogatta az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodást, és mindenképpen erősen támogatom ezt a kezdeményezést. Ugyanakkor a kezdettől fogva azt is hangsúlyozta az Európai Parlament, hogy Japánnak jelentős kötelezettségvállalást kell tennie annak érdekében, hogy nem tarifa jellegű akadályokat elhárítsa, például a közbeszerzéssel kapcsolatban, mielőtt még megkezdődnek a tárgyalások. Az EU-Japán tárgyalások, illetve kapcsolatok lemaradtak a többi partnereinkkel fenntartott kapcsolataink mögött. A kopenhágai tanulmányok szerint ez negatívan hat ki, és ez, erre negatívan hatnak ki a japán nem tarifa jellegű akadályok. Az úgynevezett coping eljárás nem lehetett lezárni márciusban, mert eh, még mindig eh, voltak fennálló eh, problémák, például a közbeszerzés tekintetében. Az Európai Parlament állást fog foglalni a tárgyalásokkal kapcsolatban, majd egy plenáris állásfoglaláson júniusban és júliusban talán sikerül majd sikeresen e, eredményre jutatni a scoping gyakorlatot. Támogatjuk azt is, hogy legyen egy EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodás, viszont szeretnénk, hogyha sikerülne előrelépni a scoping gyakorlatban és a közbeszerzés tekintetében, Ezen kívül kötelező érvényű mechanizmusra van szükség a következő megállapodásokban, amely megakadályozhatja azt, hogy új nem tarifa jellegű akadályok jöjjenek létre. Ezen kívül a földrajzi megjelölések témájában is meg vagyok arról győződve, hogy potenciál van arra, hogy elérjünk egy mindenki számára előnyös megoldást, és szerintem a szabad kereskedelmi megállapodás a jó irány, annak irányába hogy sikerüljön az Európai Unió, illetve Japán gazdaságát is növelni. De hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy a meggyőző eredményeket csak úgy lehet elérni, hogyha a kereskedelem előtt álló akadályokat elhárítjuk, még a tárgyalások megkezdése előtt. Tehát nagyon remélem, és nagyon várom már azt, hogy májusban sikerüljön kielégítő eredményeket elérnünk, és egy sokkal jobb álláspontot tudjunk kialakítani, amelyhez a hozzájárulásokat tudjuk adni. Elnök, köszönöm szépen. A monitorozási csoport többi képviselője jelentést, a többi frakció részéről. Jaroszláv Valenszával kezdem az EPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem fogok túlságosan sokat beszélni, de úgy vélem, hogy a csalódás a kulcs szó itt, hiszen eltelt már egy év ismételten, és nem igazán sokat tudunk felmutatni. Remélhetőleg május végére a scoping gyakorlat egyértelmű úti tervet kínál majd számunkra annak irányába, hogy sikerüljön átlépnünk a nem tarifa jellegű akadályokon, és azokról a kérdésekről, amelyekről már az elmúlt év márciusa óta beszéltünk, hogyha nem sikerül ezt elérnünk, akkor ismételten egy évet fogunk elvesztegetni, és ugyanitt fogunk tartani, ahol az elmúlt évben is tartottunk. Remélem, hogy május végére több válaszunk lesz, mint kérdésünk. Köszönöm szépen. Elnök. Én is tagja vagyok a monitorozási csoportnak, mint az SND frakció árnyék jelentéstevője. Én nem vagyok csalódott. Volt egyfajta késlekedés a scoping gyakorlatban, már tudtam az elejétől fogva, hogy nem lesz könnyű ez a feladat. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió mennyire szereti a látható garanciákat, a japán fél, meg pedig kötelezni kell magát arra, hogy, hogy megszünteti a nem tarifa jellegű akadályokat, és ké, jó magam kétszer is jártam Japánban, tanulmányoztam a helyzetet, és tudom, hogy milyen nagy ellenállást kell leküzdeni Japánban, hogy ezekről a kérdésekről beszélni lehessen. Nagyon kemény témák ezek, amelyekhez idő és politikai akarat kell. A politikai akarat megvan Japánban, de A kihívások elég magasak. És ezekhez sok időre és erőfeszítésre van szükség. Remélem, hogy végezetül sikerül majd kielégítő eredményt elérni. A scoping gyakorlatban. Scoping. De nem tudom, hogy miért nem volt annyira gyors, mint ahogy azt sokan várták volna. Ezért úgy vélem, hogy hagyjunk teret mindkét fél számára ahhoz, hogy meg lehessen vizsgálni a helyzetet, és megnézhessük azt, hogy van elég tér arra, hogy megbeindítsuk beindítsuk a formális tárgyalásokat. Mindig is azt vallottam, hogy eh, a legkönnyebb útja annak, hogy kudarcra fulladjanak a tárgyalások, az az, hogy úgy kezdjük el a tárgyalásokat, hogy nincsenek meg a megfelelő feltételek. Én mindenképpen sikeres tárgyalásokat szeretnék, és ezért úgy gondolom, hogy időt kell szakítani arra, hogy megvalósuljanak a helyes feltételek, és hogyha beindítjuk a tárgyalásokat, akkor biztosnak kell lennünk abban, hogy a tárgyalási feltételek valóban sikerre vihetik a tárgyalásokat. Tudom, hogy Japán oldalról nem csak hogy a szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyalnak, hanem politikai szempontból is elkötelezték magukat a csendes óceáni partnerség mellett. Ez mindenképpen egy kihívás Japán számára. Ez egyfajta a kereskedelmi nyitási sok Japán számára. meg kell várnunk azt, hogy ez a kétfajta kötelezettségvállalás milyen fajta eredményekkel zárulhat. Gondoljunk tehát arra, hogy a szabad kereskedelmi megállapodás időt igényel, ugyanez vonatkozik a kereskedelmi megállapodásokra is. A dolgok mennek előre, lassan mennek előre a dolgok, és majd szeretnénk meghallgatni az Európai Bizottság véleményét is, hogy az európai fél mind, mindenről. Az Európai Bizottságnak szüksége van az Európai Parlament támogatására, és tudjuk, hogy mi tudnunk kell, hogy mi a pozíciója az Európai Bizottságnak. Meg kell mutatnunk a kereskedelmi tárgyalások során, a felek számára azt, hogy nagyon erős tárgyalási pozíciónk van. Egyértelmű a parlament állásfoglalása, és az Európai Bizottság szerintem eléggé magabiztos lehet ennek alapján. Most pedig hallgassuk meg az ECR képviselőjét, aki a monitoring grupban is részt vesz, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt nagykövet úr. Nem kétséges az, hogy ez a megalapodás mindkét fél érdekében áll. Osztozom a kételyekben, reményekben is, amit a kollégáim már előttem elmondtak. Ha megengedik, akkor csak egy kérdést ragadnék ki, nagyon kényes kérdést amely része a napirendnek. Ez egy közbeszerzési terület, és még pontosabban ez a repülés, illetve a vonat, a vasúti közlekedésre vonatkozik. Mindannyian tudjuk, hogy az európai vállalatok érdekeltek abban, hogy ebbe a területbe is belépjenek, és versenyezhessenek ezen a területen, hogyha sikerül legalább egy homályos jelzést kapnunk arról a japán féltől, hogy mi az álláspontjuk jelenleg, és milyen fajta fejlődést várhatunk a jövőben, akkor már mi is egy egyértelműbb képet kaphatunk arról, hogy milyen gyorsan és milyen messzire tudunk előre haladni ezekben a kényes kérdésekben. Ismétlem, hogy nem szeretnék negatívan gondolkodni, inkább reménykedni szeretnék abban, hogy jól lakulnak majd a tárgyalások. Köszönöm szépen. Other members of this uh, committee, Bernd Lange. Bert Lange, SND. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt nagykövet úr, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ellátogatott körünkbe, és világos kijelentéseket tett arról, hogy az egyezmény a közös érdekünk és a kereskedelmi kapcsolatainkat erősíteni fogja. Ezt aláhúzom. Ugyanakkor természetesen megemlített azt a kritikus területet is, amelyet még elmélyültebben tudatosítanunk kell magunkban, és ez az gépjárműgyártásnak a területe. Ön is tudja, nagykövet úr, hogy a gépjárműgyártás Európában a legfontosabb iparága közé tartozik, és jelenleg bizonyos nehézségekkel kell, hogy küzdjön. Így tehát úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos kereskedelmi egyezményre vonatkozó megfontolásoknál figyelembe kell venni, hogy az európai gépjárműipar érdekei tükröződjenek ebben az egyezményben hogyha részleteiben megnézzük ezt a kérdést, akkor természetesen három olyan terület van nagykövet úr, ahol föl lehet tenni azt a kérdést, hogy ez elfogadható-e az európai kereskedelmi partnerek számára, akiknek az érdekét nem veszik figyelembe. Például, hogyha a környezet szempontjából megfelelő gépjárműveknek a támogatását nézzük, itt ugye a japán gépjárművek a japán tesztciklus alapján előnyben részesülnek az európaiakkal szemben. Másodszorban a gépjárművek adóztatása is felmerül kérdésként. Itt is úgy tűnik, hogy a japán beli adózás egy nem tarifális akadályt jelent. És nagykövet úr, egy harmadik dolog, ami nagyon is foglalkoztat, hogyha meg is nyitjuk a piacot, akkor is a gépjárművek eladásával nincs minden elintézve, hiszen itt ugye a kereskedőkről és a szervizekről is szó van, és hogyha megállapítjuk azt, hogy az épületekkel kapcsolatos jogszabály jog nem teszik lehetővé a kereskedők és szervizek letelepedését, akkor úgy gondolom, hogy igenis van még közösen tenni valónk annak érdekében, hogy egy kereskedő egyezményt tudjunk kötni talán ön is elmondhatná a gondolatait ezeknek a problémáknak a megoldásáról. Köszönöm. Finally, let me tell you that we are... Uh, Végezetül hadd mondjam el, hogy nagyon örülünk annak, hogy itt van körünkben az Európai Parlament japán delegációjának elnöke, Hans van Balen úr, üdvözöljük itt körünkben, köszönöm szépen, hogy részt vesz ebben az eszmecserében, és természetesen megkaphatja a szót is, hogy elmondja az álláspontját. Köszönöm szépen, Moreira elnök úr, mint az EP japán delegáció képviselői, az elmúlt héten is találkoztunk a tárgyaló felekkel, tehát tudjuk, hogy milyen fajta akadályok vannak, és remélhetőleg sikerül majd a folyamatot beintani, és nagyon reménykedünk abban, hogy jó eredményen zárul a scoping gyakorlat. Mikrofont kérnénk az elnök úrnak. Az Európai Bizottságot ki képviseli? Good morning, uh, Jó reggelt kívánok, Antonio Perengi vagyok, a kereskedelmi főigazgatóság részéről az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, hogy megválaszolhatjuk a kérdéseket, illetve hozzászólhatunk. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a megjegyzéseket. Úgy gondolom, hogy ez a vita nagyon aktuális időszakban zajlik, hiszen most kezdjük meg a viták utolsó fázisját, a scoping gyakorlat előkészítése, illetve a scoping jelentés előkészítése kapcsán, amit tartalmazza a scoping gyakorlat eredményeit. Az utolsó fázis kimenetelét általában nagyon nehéz előrejelezni, és a nagykövet úr is elmondta, hogy nemrégiben fontos döntés született, amely már egyfajta váltást jelenthet majd a japán kormány részéről azon problémákkal szemben, amikkel gyakran szembe kellett néznünk a bilaterális kapcsolataink során. Abszolút értékeljük az eddig végzett munka minőségét és értékét. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy valóban a részlegben rejlik a a, a, az ördög. Tehát még mindig folytatódik a munka, továbbra is folytatódnak a tárgyalások japán kollégáinkkal a jövő héten is. Technikai jellegű kérdések és technikai jellegű kérdésekről van szó, így ne haragudjanak, hogyha nem térek ki a résztekre, hiszen mi mindig értékeljük ezeket a kérdéseket. Minden esetre az Európai Bizottság egyértelmű álláspontra rendelkezett a EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban, is a mai vita is megerősíti azt, hogy mindkét célkitűzés és érdeke az Európai Bizottságnak micsoda, tehát megvizsgáljuk azt, hogy hogy Japán hajlandó-e a nem tarifa jellegű akadályok megoldására, és egyértelmű útvonalra lesz szükség, amely már megoldáshoz vezethet más nagyon fontos témák esetében, mint például a közbeszerzés. Tehát továbbra is folytatjuk a munkát, és folytatjuk a munkát azzal az elközeléssel, hogy eredményes, se érhessen véget ez a fajta előkészítés és persze a tartalom sokkal fontosabb, mint maga az időzítés. Köszönöm, mivel itt van de Hucht biztos úr is, aki már a következő eszmecserére érkezett természetesen szívesen fordulok hozzá, és kérdezem meg, hogy mit gondol ő, hogyan látja ő a Japánhoz fűződő kereskedelmi kapcsolatok kérdését. Biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden, természetesen teljesen egyetértek azzal, amit Parenti úr mondott az előbb. Ami a politikai aspektust illeti, szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy a kereskedelmi főigazgatóság, az Európai Bizottság nagyon szeretné megkötni Japánnal a megállapodást, egyáltalán nem késleltetjük ennek a megkötését. Másfelől az Európai Unió mielőtt belekezdhetne a tárgyalásokba, azzal együtt, hogy biztosak vagyunk benne, meg vagyunk győződve róla, hogy eredménnyel járnak a tárgyalások, meg kell állapodnunk először a kormányjal bizonyos függőben lévő kérdésekről, előfeltételekről. Ahogy Parenti úr is mondta, most tart még az elemzése annak a javaslatnak, amit a japán fél tett, és ami első ránézésre nagyon komoly változást, áttörést jelent, és amit üdvözlünk, de ezek természetesen javaslatok pillanatnyilag. Nagyon fontos, hogy a japán kormány tényleg teljesítse azt, amit szándékozik tenni, és amit ö, jóhiszeműleg javasolt, biztos vagyok a jóhiszeműségükben, tehát még meg kell várnunk, meg kell látnunk, hogy valóban megvalósulnak-e, hogyan valósulnak meg. Minden esetre a japán fél nagyon komoly javaslatokat tett, teljes sebességgel dolgozunk az előkészítésen, és mindent szeretnénk a lehető leghamarabb előkészíteni, oly módon, hogy lehetőség nyíljon egy csúcs találkozó megtartására is az EU és Japán között. Nyilvánvaló, hogy hogy nem lehet csúk, illetve tojás helyzetről szó, mind a kettőre szükség van a feltételek teljesülésére és a csúcsra is. Abban a szellemben folytatjuk a munkát, hogy az eddig egyeztetés jó reményekre ad okot. Köszönöm szépen, biztos úr, most visszaadom a szót a nagykövet úrnak, hogy reagáljon a felvetésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban a scoping folyamat vége felé közeledünk már, az egyeztetések lezárása felé. Egy nagyon komoly egyeztetésre került sor eddig, és mindkét félnek nagyon komolyak az ambíciói a tárgyalások vonatkozásában. Ez a mi benyomásunk is. gyártásról, vasútról, repülőgépgyártásról volt itt szó, a legfontosabb feladat a gazdasági partnerségi megállapodás megtárgyalásakor, hogy jobb gazdasági környezet jöjjön létre az európai, illetve a japán cégek számára. Nagyon érdekel bennünket az önök véleménye, és nagyon sikeres Egyeztetések, párbeszédek folynak, mint említettem már is, a japán ipar és az európai ipar között. Nagy érdeklődéssel várjuk a scoping lezárását. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon gyümölcsöző és nagyon érdekes, egyben nagyon élénk vita volt ez. Természetesen nem most érkezett ön utoljára a szakbizottságunkhoz. Köszönöm még egyszer. Hölgyeim és uraim, most pedig következik a 31-es napi rendi pont, de Hucht biztos itt van velünk, hogy tájékoztasson bennünket a kereskedelem politika legfrissebb fejleményeiről. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság számára ez része a parlament és a bizottság közötti struktúrált párbeszédnek, ami júniusban zárul egy parlamenti állásfoglalással. Úgy gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk ezt a célkitűzést, ezért felhívást intézek önökhöz, hogy vegyenek részt ebben a vétában, ebben az előkészítésben, annak érdekében, hogy együttes döntéshozóként sikerre véhessük ezt a párbeszédet a Lisszaboni szerződés szellemében. Tisztelt biztos úr, üdvözlöm Önt még egyszer. Nagyon szoros és gyümölcsöző együttműködés volt eddig is Önnel a szakbizottság részéről. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt képviselők! Attól függ, hogy hogyan mérjük, de azt mondhatjuk, hogy legalább három és fél éve tart már a nagy gazdasági világválság óta bekövetkezett legsúlyosabb világgazdasági válság a politika az Európai Unió reagálásának középpontjában áll. Gyakran eh, mondják, de tényleg igaz, hogy az új piacok eh, megnyitása, megnyílása a legjobb eh, eszköz a problémáink kezelésére hatékony kereskedelem politikára van szükség ahhoz, hogy az Európán kívüli növekedés egy része Európába is átjöjjön stratégiára tehát. Európa nagyon jó a kereskedelemben, továbbra is a legnagyobb exportőrök, importőrök vagyunk a gyártóipari termékek vonatkozásában és mi fogadjuk a legtöbb közvetlen külföldi befektetést is. Ez azt jelenti, hogy a kereskedelemmel kapcsolatos munkánk a parlamentben, illetve a bizottságnál és a tagállamoknál is kritikus fontosságú Európa jövője szempontjából. Ezért nagyon nagy a felelősségünk az európai polgárokkal szemben, új alkalmakat kell e, teremtenünk a gazdasági növekedésre. Tisztelt képviselő képviselő urak, nagyon fontosak az ilyen viták, eszmecserék, e, rendszeresen kell e, párbeszédet folytatnunk, de most egy kicsit tekintsünk el a konkrétumoktól, nézzük az általános folyamatokat, a parlament és az én megbizatásom felénél járunk, illetve meghaladtuk már. Azt konstruktívan kell együtt működnünk a foglalkoztatás, a növekedés előmozítása érdekében, ahogyan tettük a ciklus első felében. Ekkor került sor egyébként a Lisszaboni szerződés új eljárásainak meghonosítására, nem volt ez könnyű, időnként hosszabb időben került, mint vártuk volna. Őszintén bízom benne, hogy az Omnibus 1 és az Omnibus keretében hamarosan lezárul a folyamat. Úgy gondolom, hogy nem vallottunk szégyent az átláthatóság terén, és a jövőben is szívesen állunk az önök rendelkezésére. A tanulási folyamat nagyon kemény volt mindkét oldalon. Szeretnék most röviden az aktáról is beszélni. Azok, akik ismernek engem, tudják, hogy mennyire ragaszkodom a demokráciához, az alapjogokhoz, a párbeszédhez. Az elmúlt három évben intenzív vita zajlott az akta kapcsán, és továbbra is folytatódik. Tegnapig az volt a fő bírálat, hogy az akta túlságosan homályos, és szeretném, hogyha pontosítanánk a jelenlegi tervezetet. Beszéljük meg. Nagyon jelentős növekedési, foglalkoztatási potenciált jelent az akta Európa számára, ezért egy teljes körű demokratikus vitára van szükség. mielőtt a stratégiai partnerekről beszélnék, a tárgyalásokról általában. A, az ASEAN országokkal regionális szabadkereskedelmi egyezményre törekszünk. Szingapur lehet az első eredmény, nagyon fontos partnerő a régióban, nem csak azért, mert 9000 EU cég használja hubként Szingapurt, hanem azért is, mert nagyon ambíciózus az ország, és nagyon jó teljesítményt nyújt a szabad kereskedelemben. Természetes partnerünk tehát Lim miniszterrel Phnom Penhben múlt hónapban találkoztam, és sikerült komoly előrelépést tenni. Most már a célegyenesbe értünk. Malajziával kötendő szabadkereskedelmi megállapodásra következő ugródeszka. Ott vannak kihívások, prioritás az autók, italok, szolgáltatások, közbeszerzések terén való piacnyitás. Vietnám lenne a harmadik ASEAN partner. One Minister úrral márciusban találkoztam, Phnom sikerült előre mozdítani a tárgyalásokat, az EU-ban is döntésekre van szükség a szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban. Az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásról Kanadával is folytatottak a tárgyalások, 2012-ben lezárásra kerülnének. Tudjuk, hogy egy ilyen megállapodás komoly hasznot jelent, liberalizálja körülbelül 99%-át a javak kereskedelmének 10 éven belül kanadai tartományok és az EU között. Ugyanakkor van egy pár nehéz megoldandó kérdés még, például a javak piacra jutásának liberalizálása az eredet szabályokon múlik még döntése lesz szükség a közeljövőben a Japánnal való tárgyalások megindítása vonatkozásában is, ahogy az előbb említettük. Nem fogom megismételni, amit említettem, még van itt is feladatunk azzal kapcsolatban, hogy a japán javaslatok, új javaslatok pontosan mit is jelentenek, és hogy hogyan valósulnak azok meg. Engedjék meg, hogy gazdasági partnerségi megállapodásainkról is beszéljek. A jelenlegi tárgyalási lendület első esetben teszi lehetővé, hogy az EPA folyamatot lezárjuk. 2012-es év sarkalatos lesz két szempontból is. A 2007-ben megkötött ideiglenes epákat ratifikálniuk kellene az afrikai és a karib-tengeri partnereknek. Másfelől folytatni kell ezen az ilyen megállapodások megkötését. Fontos lenne, hogy a lendület fennmaradjon. A parlament ehhez úgy tud hozzájárulni, hogy a piacra jutási rendelet módosítását minél hamarabb elfogadjuk ami az epag ban gazdasági partnerségi megállapodásokban fontos, az az, hogy a kereskedelem és a befektetések számára stabil környezetet teremt Afrikában is. A kelet- és dél-afrikai országokkal nagyon közel állunk a megállapodáshoz. Az is nagyon fontos, hogy a parlament a már végleges formában lévő megállapodások Kolumbia, Peru, Közép-Amerika esetében lépjen. Nagyon fontos gazdasági lehetőségeket jelentenek ezek a két fél számára. Fontos természetesen az emberi jogok, környezetvédelmi szempontok, fenntartható fejlődés szempontjai. Kulcsfontosságú stratégiai partnereinkkel is folynak a tárgyalások, nem fogom az összeset részletezni, mert folytatódik a tárgyalás. Kína jelenti természetesen a legnagyobb lehetőséget és a legnagyobb kihívást ez a leggyorsabban fejlődő export piac, és mi vagyunk Kína legjelentősebb exportpiaca. Továbbra is problémáink vannak, azonban Kínával a WTO-ban például a ritka földfémekről folytatódik az egyeztetés, hogy csak egy példát említsen. The Commission's procurement initiative is not about a bizottság közbeszerzési kezdeményezése nem Kínáról szól, de hogyha önök jóvá hagyják, akkor jobb kölcsönösséget jelent majd a cégeink számára a piacokhoz való hozzáférésben. Pozitív agendát akarunk az innovációban is, úgyhogy Kínával erre is összpontosítunk tisztességes, igazságos feltételeket, level playing fieldet akarunk. A befektetési kérdésre később visszatérek közelebbi országokról beszélve, eh, nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos 18 év tárgyalási folyamat után Oroszország csatlakozása idén nyáron a WTO-hoz, Oroszország protekcionista intézkedéseinek véget kell így vetni, mi már többször elmondtuk, hogy az élőállat importtilalom az EU-ból elfogadhatatlan. Nagyon fontos a csatlakozás után, hogy a nézetetelés rendezési eljárásokat kell majd alkalmazni a Oroszországnak is. Az Európai Uniónak szilárdan ki kell tartania amellett, hogy az új megállapodásnak nem sok értelme lenne Oroszországgal, hogyha az energiára és a fontos szempontjainkra az nem terjed ki. Júniusban lesz egy csúcs találkozó. Egyesek azzal érvelnek, hogy teljes körű szabadkereskedelmi egyezmény országgal, de ne legyenek illúzióink. Ez mindenképpen nagyon-nagyon hosszú távú folyamat lenne, amit hátráltat az, hogy a Kazasztánnal és Belarusszal kötött vámunió miatt Oroszország nem tud egyedül tárgyalni ebben. A befektetésekről is beszélnünk kell. Nyilván önöket is zavarja az, amit Argentina a Repsol-al kapcsolatban tett. Ez egy nagyon uh, kevéssé szerencsés lépés az argentin nép számára. A kormány az ő jövőbeli prosperitásukat sodorja veszélybe. Spanyolország és az EU számára is súlyos következményei vannak ennek. Minden eszköz kívánunk meg, meg kívánunk ragadni a reagálás érdekében egy sor indokolatlan és káros argentin protekcionista intézkedés történt a múltban. Mindez arra emlékeztet bennünket, hogy mennyire fontos lenne, hogy minél hamarabb hatékony befektetési politikája alakuljon ki az EU-nak a Lisszaboni szerződés alapján az átmeneti mechanizmusok kialakulás, alakulás, kialakulásának helyzete a befektetés terén biztató, a tanácsban biztató a helyzet, szeretnénk kompromisszumos szöveget kialakítani és jogbiztonságot biztosítani a befektetőink számára előre léptünk a befektetési jogalkotásban is Szingapur, Kanada, India, dél-földközi tengeri államok és más ASEAN partnerek esetében is folynak az egyeztetések. Befektetési megállapodást kívánunk kötni piacra jutási rendelkezésekkel ezekkel az országokkal, ezeknek nagyon komoly a hozadéka, politikailag és um, Az áprilisi állásfoglalás fényében fogunk egy javaslatot tenni a befektetők és államok jogvitáinak rendezésére. A befektetői eh, jogvéták eh, szabályozása nagyon fontos része az EU befektetési politikája, architektúrájának. Az EU jogok eh, érvényre juttatása a WTO-ban, regionális, bilaterális jogvita rendezésben fontos az EU érdekei szempontjából a nemzetközi kötelezettségeket is be kell tartanunk. Azt is vizsgáljuk, hogy a kereskedelem védő eszközöket miként lehet modernizálni, 2013-ban kerülhet sor erre. Teljesen átlátható módon az összes érintett bevonásával történik ez a folyamat, Tanulmányt készítettünk, társadalmi vételt rendezünk, május 10-én konferenciát tartunk. A legutolsó reformerőfeszítés kudarcot vallott ezen a téren, és nem szeretném a kudarcot megismételni úgyhogy kiegyensúlyozott csomagot akarunk kialakítani oly módon, hogy az érvényre juttatható legyen. Nagyon fontos a reál cégek valós problémáinak feltérképezése. Egy széleskörű kereskedelmi ágenda része ez, és a hangsúly itt is a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz való kontribúció kell, hogy legyen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, asszonyok, képviselő urak! jobban tudják nálam, de az önök napi rendjére pillantás vetve ahányszor csak jövök ide, megállapíthatjuk, elnök úr, hogy az INTA az egyik legelfoglaltabb szakbizottsága az Európai Parlamentnek. Válság idején, mint amilyen a jelenlegi is, rendkívül fontos munkát végeznek önök. Már a kezetekkor mondtam, hogy gondoskodni kell arról, hogy a prosperitás területén maradjon az Európai Unió egy változó világban. Szeretnénk gondoskodni arról, hogy az Európai Unió teljesíti a vállalásait, céljait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Nem csak, hogy áttekintette az előttünk álló feladatokat, hanem a befektetésekről, illetve a kereskedelmi mechanizmusokról is beszélt. Köszönöm szépen, megkezdjük a vitát, a frakciók képviselői fognak hozzászólni, az EPP részéről ki lesz az, aki hozzászól? Well, Mrs. Kwisatrova. Oké, okay. vielen Dank. Köszönöm szépen, biztos, hogy ellátogatott a körünkbe. Tehát köszönöm, hogy megjelent itt a körünkben, és köszönetet mondok azért is, hogy keresi a folyamatos párbeszédet velünk. Nekem legalábbis az a benyomásom, hogy annyira különböző témákkal kell foglalkozunk az Inteszak bizottságban, hogy eh, nagyon jó, hogy így ilyen összefoglaltan eh, halljuk ezeknek a témáknak az állása öntől. És így láthatjuk, hogy mivel kell még foglalkoznunk. Minden, amit elmondott, abból az jelenik meg, hogy egyre inkább a bilaterális szerződések irányába tolódunk el. Realistáknak kell lennünk, hogyha nem működik a multilaterális megoldás, akkor a kétoldalú egyezményeket kell kialakítani. Erről ennyit. Az én kérdésem arra irányul, hogy ön hogyan látja a multilaterális megoldások jövőjét. Nagyon jó, hogy Oroszország a WTO tagja lesz, de hogyha ennek már nincsen jelentősége abban az értelemben, hogy ugye mindenki azonos joggal rendelkezik, akkor ugye örülünk annak, hogy tag lesz, de hát igazán ez nem változtat a helyzeten. A másik kérdés pedig a Közép- és Dél-Amerikával való tárgyalásainkra vonatkozik az én régiómból arról számolhatok be, hogy egyre inkább ellenzik a civil szervezetek, nem kormányzati szervezetek, a polgárok ezeket a dolgokat, mert azt mondják, hogy nagyon nagy az egyenlőtlenség, és végső soron a régióban diktátorokat támogatunk. Ezek nem demokratikus rendszerek. Tehát végső soron olyan struktúrákat teszünk tönkre ezekben az országokban, amelyek hasznosak. Tehát először is. Vége lesz -e ennek végre? Az elmúlt időszakban az ön szemszögéből változott-e valami olyan irányban, hogy hogy mégiscsak jók a velük kötendő egyezmények. Az aktára vonatkozna az utolsó kérdésem. Tegnap itt volt a kereskedelmi követ, az Egyesült Államoknak, és beszéltünk vele nyíltan erről a dologról. Az volt az érzésem, és ez teljesen független, azért személyes meggyőződésemtől, hogy most támogatom ezt az egyezményt, vagy sem. De az volt az érzésem, hogy a teljes kontextus most az, hogy az Európai Parlament és ön, ön ugye befejezte az ezzel kapcsolatos feladatát, tehát mi, az Európai Parlament és ön most hátra zölhetünk, ülhetünk a babérjainkon. Mi az ön megfontolása? Ez akár lehet teljesen szubjektív is, szubjektív is az Egyesült Államok magatartásával kapcsolatban, miután e, ugye aláírásra került az akta. És még egy utolsó, legeslegutolsó kérdés, egy konkrét kérdés. Folyamatosan tárgyalásban vagyunk Törökországgal. A textilipartól nagyon súlyos panaszokat hallottam arra vonatkozóan, hogy bizonyos vám tarifák vagy adók lettek bevezetve Törökországba, és ezeket eh, szigorítják is. Mi a tárgyalások állása Törökországgal, és különösen, hogyha konkrét esetekről szerzünk tudomást, eh, amelyek károsak, akkor ezeket hogyan tudjuk kezelni? Ugyanis nagyon szépek az alapelvek, az általánosságok, de hát a gyakorlati életben ugye a technikai kérdések szerepelnek. Eh, Köszönöm szépen, Bert Langen, az a szendély részéről. Dankeschön. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszönjük, hogy folyamatos párbeszédbe bocsátkozik velünk. Két összetett kérdés. Először is a VTO jövője a következő héten itt majd meglátjuk, mi történik. Az Európai Unió kereskedelmi politikájának teljes spektrumát felvázolta itt előttünk ami sok területeken ugye kétoldalú tárgyalásokba torkollik. Nem az a helyzet, hogyha nagyon sok a bilaterális tárgyalás és egyezmény, amelyek nem csak a vámtarifákra vonatkoznak, hanem alapvető jogalkotási kérdésekre is az adott partnerországban, akkor ebben az esetben a kereskedelmet ezekre a különböző, ezekre az egymástól független struktúrákra szorítkozzuk, és veszélyeztetjük a nemzetközi kereskedelmi kontextust. Tehát a kérdésem, hogy hogyan néz ki a jövő ön szerint. Ez az az út, ami járni kell a jövőben, vagy pedig van még arra esély, hogy a nemzeti áramlatok által dominált egyezményeket, azokat át tudjuk lépni. Aztán itt van a kereskedelmi védelmi eszköz, ez ugye újra a napirendre került, ez önt meglepte. Én jónak tartom, hogy a nyilvános közbeszédben ez újra napirendre került. Május 10-én lesz ezzel kapcsolatban egy találkozó. Hol látja ön a kihívásokat, javítási lehetőségeket a jelenlegi állapottal szemben? Köszönöm. Now on behalf... Köszönöm szépen az ALDE nevében. Kazák úr. Господин комисар. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm. Hallják el tolmácsolást az angol csatornán? Lehet-e hallani? Egyesülve a különbözőségben, ez a mottónk, viszont köszönöm szépen biztos úr, az Alda nevében is ezt a kitűnő előadást arról, hogy milyen különböző témák láthatóak a tárgyalások során a fő partnereinkkel. Természetesen érdeklődve figyeljük ezeket a tárgyalásokat, és szeretnék, hogyha ezek sikeresen zárulnának. Ahogy ön is hangsúlyozta ezt már többször, hiszen ezek nagyon fontos tárgyalások, és így talán ezekkel is át lehet lépni a gazdasági válságon, és ezáltal is úgy lehetőségek nyílnak az Európai Unió előtt. A szingapúri és a malajziai tárgyalásokat is említette, ezek már eléggé haladott állapotban vannak. Nemrégében volt egy találkozó a monitorozási csoportban, és egyértelmű az, hogy figyelembe véve ezeket az országokat, illetve figyelembe véve Japánt, még mindig vannak akadályok, amelyek főként az eredethez kötődő szabályokhoz, illetve a közbeszerzéshez kötődnek. Tudna egyfajta időtervel, egy időbeli beosztással szolgálni, azt arra vonatkozólag, hogy ezeket a nehézségeket, különbözőségeket mikor lehet majd leküzdeni. Ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig az, hogy eh, bizonyára ön is tudja azt, hogy eh, van egy eh, javasolt általános preferencia megalapodások közösszerzéssel kapcsolatban, amely főként a protekcionizmusra koncentrál a harmadik országokat illetően, illetve arról azzal foglalkozik, hogy megnyissuk-e, vagy lezárjuk-e a közbeszőzésünket a harmadik országokkal szembe figyelembe véve az ő kölcsönösségüket. A tagállamok nem igazán értenek egyet mindezzel. Az Egyesült Királyság például rendkívül liberális gondolkodású, míg más tagállamok úgy gondolják, hogy teljes mértékben a teljes kölcsönösség elvét kell alkalmazni. Hogyan lehet megoldani ezt a fajta nézeteltérést egymás között, ahhoz, hogy egy erős és védhető EU álláspont alakuljon ki, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy ne adjunk semmilyen fajta hozzáférést a számukra fontos partnerek számára, amely kontraproduktív lenne. Köszönöm szépen. Az ECR e nevében kíván hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm biztos urat. Mindig nagyon gyakorlati és pragmatikus hozzáállással érkezik ide a szakbizottságunkba, amely nagyon egészséges, és teljes mértékben osztozom ebben a megközelítésben ahogy ön is elmondta, ez az egyik legjobban foglalkoztatott szakbizottság az Európai Parlamentben. Örülök, hogy ezt így látja, de hát ez a legbölcsebb szakbizottság is, e, főként a napi illetve annak végrehajtását illetően. Még egyszer köszönöm szépen, hogy egy ilyen koherens áttekintést adott nekünk. Három pontot szeretnék kiragadni, három megjegyzést, ha megengedik. I know you you you no, you can't do this. But, Uh, thank you for my... Köszönöm szépen, hogy um, elmítette az IP-ket ebben a kontextusban. Nemrégiben ellátogattunk Kelet-Afrikába, és azt tapasztaltuk, hogy nem igazán volt pozitív ez. Az volt néha a benyomásunk, hogy a közigazgatás néhány része, legalábbis néhány országban, eléggé habozva halad előre, bizonyosokból kifolyólag, és szeretnénk erről többet hallani. Értékelték-e a helyzetet, vagy megnézték-e a kilátásokat az IPE keret továbbfejlesztését, illetően Kelet-Afrikában, Dél-Afrikában. Ezen kívül beszélt az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodásról. Jó lenne, hogyha néhány szót ejtene erről is, mert eddig úgy tűnik, hogy jó volt az előre lépés. És nem csak azért kérdezem ezt, mert egy frakciót képviselek itt, hanem azért is, mert állandó jelentés készítője vagyok ennek a megállapodásnak itt a szabadságban, tehát jó lenne, hogyha sikerülne megvizsgálni az erős pontjait ennek a folyamatnak. Ugyanakkor van egy érdekes dolog, és eh, ez nem igazán ismeretes tény, hogy a legnagyobb vietnámi, vietnámi kisebbség relatív értelemben, nem abszolút értelemben, ami azt jelenti, hogy viszonyítva a teljes népességhez, az nálunk él a cseh köztársaságban, tehát a legnagyobb relatív vietnámi kisebbség Európában, Csehországban él. Tehát ez is nagyon érdekes ezen tárgyalások szempontjából. Utolsó pontként szeretnék arról a szinte vég nélküli gyakorlatról beszélni, amely a Kolumbia, illetve Peruval megkötendő szabadkereskedelmi megállapodásokat illetik. Jó lenne, hogyha az Európai Parlament eh, sikerülné már, jó lenne, hogy az Európai Parlament ezt már le tudná zárni végérvényesen, és amire szükségünk van ennek során, az az, hogy egy olyan fajta megközelítést alkalmazzunk, amit ön is mondott, az egy pragmatikus és egy praktikus megközelítés, és remélhetőleg láthatjuk majd ezt. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Willem Dartmouth. Köszönöm szépen. Az EU-India kereskedelmi megállapodás milyen előlépés tapasztalható itt? Általában nem szeretném önt zaklatni ilyen kérdésekkel, de olvastam, nem értem ennek egy levelet nemrégiben, amire még nem válaszolt. Azt mondják, hogy általában az egy hónapos késedelem teljesen elfogadott, de voltak jelentések az angol sajtóban arról, hogy Van egy megállapítás, egy záradék a bevándorlást illetően. Szeretném, hogyha megnyugtatna bennünket ezzel kapcsolatban. Tehát még egyszer, mi a EU-indiai kereskedelmi tárgyalásnak az állása? Második kérdés pedig voltak bizonyos olyan írások az angol sajtóban, hogy van egy olyan része az EU-India e, megállapodásoknak, van egy záradék, amely a bevándorlásra vonatkozik, és erről nagyon sokat írtak az angol sajtóban, nem tudom, hogy olvasotta erről, és már a korábbi alkalommal is kérdeztem önt erről, az ön válasza eléggé egyértelmű volt, de lehet, hogy az angol sajtót kellene egy kicsit helyreigazítani. Elnök, köszönöm szépen. No, I have... No, but not yet. There are other members. Uh, now for a short question. Rövid kérdésekre megadom a szót a bizottság többi tagjának, frakció képviselőink kívül, David Martinnak, Szilvana Koch Merlinnek utána, és itt lezárom a hozzászóló listát, David. Három kérdés, nagyon rövid leszek, köszönöm. Először is akta. Azt mondta ön, hogy eddig az volt a bírálat, hogy homályos, mit lehet most tenni az új bírálatokkal? Második kérdés, piacra jutási szabályozás, a jelenlegi rendeletnek nincsen öm, záró dátuma. Tudom, hogy januárt erőlteti a bizottság, de miért ezt? Miért nem 2013. június 30-a, 2014. június 30-a, stb. Az érdekelne, hogy mi a logika a mögött, hogy ezt a dátumot választotta a bizottság. A más, az utolsó kérdés. Egyértelmű, hogy a TPP tárgyalásoknak közvetett hatása van egy csomó gazdasági tárgyalási folyamatra. Például a GIs és a TPP tárgyalásokat az amerikaiak nem erőltetik. A TPP megállapodások korlátozzák-e a malajziai, szingapuri partnereket a velünk való tárgyalásban. Szilvának Ahmerlén, köszönöm biztos úr, hogy eljött. Három nagyon rövid kérdésem az első Kanadával kapcsolatos. Tavaly mindenki abban bízott, hogy a megállapodás tető alá kerül, az idén is bíztunk benne, hogy az idén lezárul, de kiderült, hogy jövőre. Kanada mindenféle kereskedelmi partnerekkel is tárgyal párhuzamosan ezzel, hogyan lehetne felgyorsítani a folyamatot, hogy nem így szenvedjük meg ennek a kárát. Hedegard kollégája bejelentette, hogy az üzemanyag minőségi irányelv hamarosan javaslatáját képezi majd. Második kérdés. Oroszország ön hangsúlyozta, hogy milyen fontos, hogy Oroszország csatlakozik a WTO-hoz, és az EU megpróbálja megpróbál egy új megállapodást is tető alá hozni az oroszokkal, a partnerségről. Kérdezném, hogy a WTO csatlakozású dinamikája nem eredményezhetne valami többet, mondjuk szabadkereskedelmi megállapodást Oroszországgal és más kereti szomszédokkal. Harmadik kérdés, francia választások, két héten belül meg lesznek az eredmények. Mit gondol, milyen kihatása lesz ez a bizottság szabadkereskedelmi politikájára? Köszönöm. Elnök, végül én is két kérdést szeretnék feltenni. Az aktával kapcsolatos kérdésem, hogy er, ennek mi lesz a menetrendje, ugye a szavazást is figyelembe véve. E, második kérdés, hogyha az aktát elutasítja a parlament, és nagyon valószínűleg így lesz, akkor a ö, e, többi ö, e, szerződő fél azért megköti vajon az aktát? Mik, mik a jelzések? A bizottság milyen információkkal rendelkezik? Biztos úr, öné a szó. Ö, egy sor kérdést kapott ön. Nagyon kevés ideje van, mert utána még egy zárt találkozót is tartunk önnel. Hát azért válaszolnék a feltett kérdésekre mindenképpen. Igen, be is van már kapcsolva a mikrofon. a kérdések közül egy sorra kimerítő választ kellene adni. Köszönt asszony, Lange úr és mások is, a bilaterális, multilaterális VTO kereskedelmi kapcsolatokra, stb. kérdeztek rá. Én tényleg úgy gondolom, hogy hiba, hogyha a multilaterális kereskedelmi megállapodásoknál kudarcot vallunk. Ez, ez, ez mindenképpen hiba, és a jövőben súlyos következményei lesznek. De egyedül nem tudunk tárgyalni, egyedül ugye könnyű lenne megállapodni. És ez, a, ez itt a gond. Párszor már elmagyaráztam itt a szakbizottság előtt. A lényeg az, hogy hogy hogyan értékeljük, hogy eh, mit kellene elérnünk a dohai fordulóban. Ugye több mint egy évtizede kezdődött, azóta a világ nem állt meg, a feltörekvő gazdaságok törekednek felfelé, nagy a versenyhelyzet. A kérdés az, hogy mennyire maradjon meg az az asszimetria, ami a dohai kezdetekkor kialakult a e, fejlődő, illetve fejlett gazdaságok között. Mi az Európai Unióban úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne kompromisszumot kötni, például mikroelektronika e, gyártóipar, e, vegyipar, más helyzetben vannak. És meg kellene oldani ugyanakkor a legkevésbé fejlett országok problémáját. Adott ehhez a lehetőség, hiszen az Everything But Arms, minden, de fegyvereket nem ajánlattal éltünk már a szubszaharai afrikai térségben, meg Ázsiában de más fontos szerepvállalóknak nem pontosan ugyanilyen a, az álláspontja. Ugyanez a helyzet a gyapottal kapcsolatban. Nem csak politikailag, gazdaságilag is fontos ez. Ha megnézzük, hogy a gyapott öv ben, a Magreb országokban milyen zavarok alakultak ki. Nem régiben. Nyilván olyan helyzetben vagyunk, hogy mindenki számára kedvező megoldást lehetne kötni, de ez nem jelenti azt, hogy minden szerepvállaló egyetért a mi értékelésünkkel. Remélem, hogy sikerül a megállapodást megkötni, de ez egyáltalán nem kézenfekvő. A kereskedelem könnyítés az 50%-át teszi ki Dohának, ezt ki kell mondani, politikai bátorságra is szükség van, hogy a feltételek összejöjjenek a megállapodáshoz. Remélem, hogy ez meg lesz, de nem lesz könnyű a dolog. Hiszek benne, hogy a multilaterális szó eredeti értelmében előrelépést kell tenni. A plurilaterális, meg az MFN-en kívüli terület, tehát az nem ugyanaz, mint a multilaterális. Nem könnyű ebben a környezetben működni, és van egy alapvető félreértés ezzel kapcsolatban, ez nyilvánvaló mindenképpen megpróbálunk mindent megtenni, hogy előre lépjünk. A képviselőasszony Dél-Amerikára is rákérdezett ebből a kérdésből. Kolumbiára, Perúra gondolok. Egy párszor említettem itt a szakbizottság előtt már, hogy szerintem ezeket a megállapodásokat meg kellene kötni. Jó megállapodások ezek, egy csomó garanciával az alapjogok terén. Ha csak olyan partnerekkel állapodunk meg, ahol nincs semmilyen észrevételünk, megjegyzésünk, akkor az önök munkája az én munkám is sokkal könnyebbé válik mindent megtettünk, hogy a lehető leginkább eh, meglegyenek a feltételek ennek a megállapodásnak a megkötéséhez, a parlament is értékelheti ezt. Egy csomó kérdés vonatkozott az aktára, erre visszatérek majd a végén. Nyilván a részletekben rejlik az ördög, úgyhogy a végére hagynám ezt a kérdést, ami a Törökországot illeti. Hát igen, van, van ezzel gond, 5 vagy 6 hónappal ezelőtt jártam Törökországban. A vámunió nem működik megfelelően, és ezt meg is mondtuk a törököknek. De ők elégedetlenek. Az egyik oka ennek az, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokról tárgyalunk, és ők nem automatikusan kerülnek ebbe bele, de hát ez nem a mi hibánk javaslatokat tettünk annak érdekében, hogy sokkal szorosabban bevonásra kerüljenek a tárgyalási folyamatba, de eddig még erre semmilyen reagálás nem történt. Hát úgy gondolom egyébként, hogy a VTO előtt is ö, problémás most Törökország helyzete nem akarjuk ezt jogvita rendezési síkra terelni, mert fontosak ezek a partnerek nekünk, de, de valamilyen megoldásra szükség lesz. Ugye miről van szó? Ez egy megállapodás, egy szerződés, mindkét félnek be kell tartania. És van benne egy sor intézkedés, amire utaltak önök, tehát vannak most olyan intézkedések, amelyekre önök utaltak, amelyek elfogadhatatlanok. Ami a TDI-t illeti, a TDI e modernizálását e, célozzuk meg, de nem teljes átalakítását. Nem egy teljes körű javaslatcsomaggal fogunk előállni. Megpróbáljuk megnézni, hogy hol lehet előrelépni, és arra vonatkozóan teszünk javaslatokat, ez az elképzelés. Ez a bizottság biztosi kinevezésemkor tett küldetésnyilatkozatomban is szerepelt. Vannak valós problémák. A, például az átláthatósággal, vagy ö, a ö, megtorló intézkedések fenyegetésével a szerepelők számára. Én mérsékeltebb állásponton vagyok. Kicsit leegyszerűsítő az, hogy most szabad ö, piaci megközelítésű-e az ember, vagy protekcionista, nyilván megpróbálunk a realitásokhoz alkalmazkodni és teljesíteni liberálisként is a valós világot tekintem. Megpróbálunk, ahol tudunk előrelépni. A GI-okkal további problémák, Kazak úr, David Martin is rá mutatott, hogy vannak gondok. Másfelől viszont, ami a gi kapcsolatos friss sikereket illeti, hát ezek jelentős áttörést jelentenek. Nem lehet félretenni ezt a kérdést, ez része a megállapodásoknak. Um, az Egyesült Államok álláspontja is fontos. David is említette, hogy nagy a nyomás rajtunk a DPP-ben tárgyaló partnerek részéről, ehm, hiszen az Egyesült Államok megpróbálja lenyomni a dolgot, mi meg felemelni, úgyhogy a kettő között eh, van a nehézség, amit most tapasztalunk. de folyamatosan sikerül előrelépnünk, az akúr. Anélkül, hogy belemennék a részletekbe, szerintem a mandátum végére elmondhatjuk majd, hogy a GI-ok -ok visszafordíthatatlanná váltak a nemzetközi tárgyalásokon. De reálisak legyünk a saját megközelítésünkben is, Nincs olyan sok szellemi tulajdonjog, amit végtelenségig lehetne védeni. Hát ez kell, hogy legyen a GI-nál is a kiinduló pont. Reálisan kell ezt is tekinteni. De egyébként a fejleményeknek én inkább örülök eddig. Kazak úr említette azt az eszközt is, amit javaslunk, nem csak a gpr ra hanem bilaterálisan is. Úgy gondolom, hogy lesz ennek hatása a kereskedelmi tárgyalásokra, és megérteti a partnerekkel, hogy fokozatosan meg kell nyitniuk a közbeszerzési piacaikat. Ezek jelentősek nagyon sok partnernél. Az EU-ban mintegy 18%-ot tesz ki, vagy valami ilyesmit de vannak olyan ázsiai partnerek, ahol 30 vagy még ennél is több százalékot tesz ki. Nem olyan könnyű, van sokszor állami, szövetségi, különböző szintek. Az a lényeg, hogy a döntés az Európai Bizottság kezében van, senki máséban. A tagállamok csak jelzéssel élhetnek az Európai Bizottsághoz, és az Európai Bizottságnak megvan már a jogalkalmazási gyakorlata. Biztosíthatom önöket, hogy nem fogjuk protekcionista módon használni ezt az eszközt, de azért nem vagyunk teljesen bolondok sem. Az ilyen típusú tárgyalások nem angyalok között történnek. Mi sem vagyunk angyalok, meg a partnerek sem angyalok. Tehát egy kis realizmus itt is hasznos lehet. Ami a gazdasági partnerségi megállapodásokat illeti EPA, Zaradil úr, amikor az adminisztrációval beszél, hát el tudom képzelni, hogy nagyon elővigyázatosak, de mi az EPA tárgyalásokon és máshol is folytatunk egyeztetéseket. A csúcs találkozókról mindig olyan nyilatkozatok kerülnek ki, hogy meg kell kötni, nagyon jelentős lesz, stb. stb. De hát aztán utána nagyon sok szinten uh, meg kell valósítani a tárgyalásokat, az akadályokat el kell hárítani. Nyilván ez a hagyományos kapcsolat az adminisztrátorok és a politikai vezetők között. Van egy csomó ideológia is ebben, közepes jövedelmű országok számára ez nem igazán tesz jót Afrikában. A legkevésbé fejlett országok esetében sem, mert ők exportálhatnának az Európai Unióba, de hát nem teszik, segítségre szorulnak. lassan beindul a dolog, aztán lehet, hogy felgyorsul. Bízom benne, hogy az elmúlt, vagy elkövetkező hónapok során legalább az egyik megvalósul. Nagyon rugalmas szeretnék lenni, mert ez egy hosszú távú projekt. A partnerek valószínűleg nem lesznek olyan rugalmasak, mint mi Tárgyalásokról van szó, nyilván mindenkinek engednie kell. A szolgáltatások területe például nagyon fontos. Nem lehet egy gazdaságot korszerű szolgáltatások nélkül fejleszteni. Ez egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy együtt kell velük működni, sokkal inkább együttműködési, mint sem kereskedelmi megállapodásnak tekintem ezeket, és hát ők is egyeztetni fognak egymás között az elkövetkező hónapok során. Vietnám. Phnom Penhben találkoztam a vietnámi kollégámmal, lezártuk a scoping folyamatot, az előzetes egyeztetést, Most mandátumot kell, hogy kapjunk a tagállamoktól be fogjuk nyújtani az igényünket, ezen dolgozunk már. A scoping dokumentumot a TPC megkapja, önök is megkaphatják, de számomra az a legfontosabb, hogy a vietnámi fél számára most már megvan az ösztönzés, hogy a tárgyalást megkezdjük. Ez egyértelmű és fontos. Bízom benne, hogy nagyon hamarosan elindul ez a tárgyalás. Fontos ez számunkra. Én nagyon üdvözlöm, hogy ön az előadó. Mr. Dartmouth. Dartmouth úr, Lord Dartmouth. Tisztelettel mondom önnek, hogy úgy tűnik, hogy előkészítettük már a választ az ön levelére szóban is el tudom mondani, hogy nem szólok a bevándorlásról. Itt arról van szó, hogy eh, a személyek mozgását eh, könnyítjük meg a cégek között a multilaterális cégek között. Erről van szó. Nem a bevándorlásról van szó. Egyáltalán nem. Amit eh, kértek, az az, amit India kért, az az volt, hogy ne, ne csak egy országon belül, hanem egy másik országból, egy másik országba is sikerüljön valakit átvinni, de csak erről volt szó. Indiával a viták során általánosságban kaptunk egy ajánlatot a szolgáltatásokat illetően, és ez eléggé csalódást keltő volt. Írtam egy levelet az indiai tárgyaló felemnek, amelyben ezt kifejtettem, és elmondtam, hogy ez alapján nem tudunk megállapodni. Anélkül, hogy a részleteket kifejteném, elmondhatom, hogy erre kihatottak a helyhatósági választások és például Uttar Pradishban, és emiatt nem igazán jól haladtak a tárgyalások, nem szeretnék erre most részletesen kitérni, de gondolom, hogy tudják, hogy miről lehet szó. Hogy miért így választottuk meg a piac szabályozást? I think this is a reasonable time frame és szerintünk jó az a időzítés, az ütemezés, de kész vagyok a vitára akkor, hogyha ez bizonyos keretek között zajlik. Hat hónapon belül nem fog megváltozni a világ, és hogyha megváltozik, akkor az függetlenül fog változni a piacra jutási szabályok nélkül is. Tehát korlátok között hogyha van egy másfajta ütemterv, akkor én ezt hajlandó vagyok megvitatni. Kanada. Szerintem még ebben az évben sikerül majd megállapodásra jutnunk. A szolgálataink sokat foglalkoztak ezzel, hiszen először is negatív listákkal foglalkoztunk, és ezután szükség volt minden tagállamtól egy negatív listára, ezeket össze kellett gyűjteni, rendszerezni kellett ezeket, ez egy óriási munka volt a tagállamok számára is, és mindig vannak fennálló ügyek, de sikerült ezt már lezárni az év vége előtt. És nem hiszem, hogy bármi is változna itt. Oroszország, ha megvizsgáljuk a WTO-hoz való csatlakozásukat, akkor sokat beszélnek a befektetésről, a kereskedelemről, az egészségügyi és biztonsági kérdésekről is. Az a benyomásom, és remélem, hogy megváltoztatják a véleményüket, mert most úgy gondolkodnak, hogy többet tesznek, tehát pont eleget tesznek, tehát nincs érdekük abban, hogy tovább haladjanak. Ezt, ezt tudomásul veszem, de nem igazán várok túlságosan sok fejlődést, előrelépést az elkövetkező időszakban az új e, megállapodástól a kereskedelmet és a befektetést, illetve másrésztre viszont, hogyha minden, ami benne van a mindent megvalósítanak, ami benne van a WTO csatlakozási megállapodásban, akkor az eléggé sok, de még az sem lesz túlságosan egyszerű. Az, IT, e az ETS is megvalósul, nem lesz egyszerű, de általában úgy vélekednek, hogy eleget tettek. Tehát nem úgy látják ezt, mint egy kiinduló pontot. A francia választásokról nem szeretnék szólni. Együtt fogunk működni bárkivel, aki megnyeri a szabad és tisztességes választásokat Franciaországban. Tehát meglátjuk majd, ki lesz a francia elnök, és meglátjuk majd, hogy kik lesznek a tárgyaló feleink, meglátjuk, milyen lesz az elkövetkező parlament, történelmi okokból nem a legmeggyőződésesebb szabad kereskedelemmel foglalkozok, de meg meglátjuk. Akta. Az elnök feltette egy rendkívül fontos kérdés, lehet-e szavazni erről, akkor, hogyha a folyamat jelenleg az Európai Bíróság előtt van. Igen, lehet, erre azt tudom válaszolni. Ön is ismeri, az ak- ön, ön alkotmányos ügyek szakértője, tehát óvatosnak kell lennem a válaszsal. Nem hiszem, hogy eh, ez le a kérdés. A kérdés inkább az az, hogy mi, miért kellene? És soha nem tudtam erre igazán jó választ kapni, legalábbis nyilvánosan. Másodszorban pedig eh, bölcs-e ezt tenni? Miért, miért akarnánk ezt tenni? fél valaki az Európai Bíróság véleményét, én elfogadom bármi is legyen a véleményük, hogyha a problémát jelent ez, hát akkor majd megpróbálunk javaslatokra előállni. Én nagyon magabiztos vagyok, még azután is, hogy megkaptuk az adatvédelmi biztos véleményét, amely szerintem teljes mértékben hibás, de hát rendben. Nem igazán ugyanazt a megállapodást olvastuk el, ez előfordulhat. És hogy jó lenne ezt megtenni. Hát én is, is voltam itt az Európai Parlamentben, itt dolgoztam David Martinnel együtt, nagyon keményen próbáltuk erősíteni az Európai Parlament szerepét. A legjobb barátaink a teljes erőfeszítésben azok az Európai Bíróságban voltak. Az Európai Parlament nagyon sokkal tartozik az Európai Bíróságnak, és úgy gondolom, hogy nem lenne bölcs ö, úgy eljárni, hogyan ezt említette. És nem csak azért, mert kikerülnek ezzel lehetőségeket. Hogyha van egy politikai többség, még akkor is, hogy az Európai Parlamentben negatív lesz a szavazás, az Európai Bizottság visszatérhet erre a kérdésre, ettől még nem fog semmi sem változni igazából. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha egy jelentést készítenének, és kifejtenék abban, hogy mit is gondolnak erről. Mióta ez megjelent, én nem csak, hogy gondolkodtam, de vitáztam is erről a szolgálataim, szolgálatunknál, hogy mi is az igazi probléma az aktával. Igen, politikai szempontból van probléma, ez egyértelmű, és ez sokkal inkább eh, érzékenységeket eh, érint, és nem pedig a tartalmat. De hát sok politikai probléma esetében ez a helyzet. De ezt nem lehet így megoldani. Például vegyük a kereskedelmi méret kérdését. Ezt is ismerjük, ezt a vitát. Itt, úgy gondolom, hogy sokkal egyértelműnek kell lennünk ebben a tekintetben. vannak válaszaink. A második megérzésem, és ez azt jelenti, hogy a politikai környezet nem, nincs a végső szavazás mellett. Itt igazából az Európai Unió jogszabályról van szó. Az alapvető jogszabályokban vannak egérutak. Sokan úgy érvelnek, hogy nézzük meg azt, hogy hogy nehogy egy blankó csekket állítsunk ki az Európai Bizottság nem én, de a kollégáim javaslatokat fognak tenni, például az e-kereskedelmi irányelvvel kapcsolatban lesznek javaslatok a, a szellemi tulajdonjog, a copyright végrehajtásával kapcsolatban is. Tehát nagyon fontos építőkövekről van szó. Úgy vélem, hogy a legjobb megoldás az az, hogy megvárjuk az alapvető jogi javaslatokat, ezek hamarosan megjelennek ebben az évben vagy jövőre, és utána megvárjuk az Európai Bíróság véleményét is. Időközben várakozunk. Szerintem ez a legjózanabb javaslat, de persze az Európai Parlament minden bölcsességében másképp is eljárhat, ezt el kell fogadnom, más választásom nincs, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy ez lesz majd a legjobb megoldás, és nem hiszem, hogy ez a legbölcsebb megoldás. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr! Ezzel lezárjuk a nyilvános ülésünket. Még lesz egy zártkori ülésünk is a biztos úrral, tehát mindenkit arra kérek, biztos úr, érkezett még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy az USA mit gondol erről. Az USA aláírta, viszont még nem ratifikálták ezt. Ezt nem tették még meg. Hogy nélkülünk megteszik-e, azt nem tudom, de nem lenne értelme egyértelműleg. Csak akkor van értelme egy megállapodásnak, hogyha annak mi is részesei vagyunk. Elnök, Itt tehát lezárjuk a nyilvános ülésünket, és mindenkit arra kérek, akinek nincs joga a zárt ülésen részt venni, hogy távozzon a teremből a lehető legcsendesebben. We only have interpreters until 22.